Your colleagues. Kedves kollégák, mondja az elnök úr. Szerintem kezdhetjük is a ma délutáni ülésünket, a délutáni ülésünket. És üdvözlöm Elke Königet, ahogyan tudják, ő az Egységes Szanálási Testület elnöke. Utoljára március 20-án járt nálunk, ma pedig a szanálási testület éves beszámolóját ismerteti velünk a 2017-es évre vonatkozóan. Egy évvel ezelőtt az SRB az első válságidőszakát élte meg, és nagyon örülünk annak, hogy az elmúlt hónapokban valamennyi nehézséget sikerült leküzdeniük. Vannak azonban fontos fejlemények, különösen az Eurocsoport múlt havi csúcs találkozóján, talán tudják, az Európai Tanácssal találkoztak, és egy megállapodás született azzal kapcsolatban, az ESM-mel kapcsolatban, ami nem jelent nekünk újdonságot, minden esetre nagyon sok konkrét végrehajtási szempontot kell még megoldani, mint például az irányítási probléma. Azért, tehát még vannak hátralévő feladatok. Ma egy eh, trilógust indítottunk a BRRD és az SRM rendeletekkel kapcsolatban, illetve azok felülvizsgálatával kapcsolatban. Ezért is annyira fontos a szanálás témája, és biztos vagyok abban, hogy nagyon sok érdekes és fontos megbeszélni valónk lesz ma, úgyhogy kell parancsoljon, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A kérdezem, hogy vajon én vagyok az utolsó akadály önök és a nyári szünet között, még úgy tudom, hogy még az USA-ba is utaznak, úgyhogy remélem, hogy nem így van. Tehát akkor azzal kezdeném, hogy most is nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és igyekszem majd a kérdéseikre is válaszolnak válaszoljak. Azért jöttem el ma, hogy az éves tevékenységi jelentésünkről számoljak be 2017-es évre vonatkozóan, de mivel úgy érzem már most, hogy a 2017-es év túl régen volt, lehetőséget megragadnám arra, hogy az aktuális témáinkkal is foglalkozzunk, illetve szakpolitikai témákkal is foglalkoznék, amelyeket ön is felvetett annak érdekében, hogy a folyamatban lévő a kockázatcsökkentési csomaggal kapcsolatos jelenlegi vitához is hozzászóljak. Minden esetre azzal kezdeném, és önök is már említették, hogy tavaly, sőt egészen pontosan 2017. június 6-án találkoztunk, akkor volt az első szanálási ügyünk, a Banco Popular szanálása Spanyolországban. Ez egy kiemelt fontosságú esemény volt, és bebizonyosodott, hogy az SZRB képes arra, hogy hatékonyan alkalmazza meglévő szabályokat, és a mandátumának megfelelően járjon el, hogy a szabályos szanálást biztosítsa, amely a lehető legkisebb hatással van a reálgazdaságra, a pénzügyi rendszerre, illetve az érintett tagállam államháztartására. Természetesen még nagyon sok munka lesz ezzel kapcsolatban, és a Banco Populárra 2018-al kapcsolatban is vissza fogok térni. Minden esetre azt kell látnunk, hogy bebizonyosodott, hogy a szanálás tudja biztosítani a pénzügyi stabilitást, és ebben az esetben is így történt. Ugyanakkor 2017-ben jelentős előrelépést értünk el a szanálás tervezési tevékenységünkkel kapcsolatban a hozzánk tartozó bankcsoportokkal és megint csak nagyon jól haladtunk előre annak biztosításában, hogy a bankok valóban szanálhatóak legyenek. Ez egy több éves projekt egyébként, és a 2017-es év végén az MREL politikánkat is közzétettük, ami az összes érdekelt félnek, tehát a hitelezőknek egyaránt egyértelmű iránymutatást adott azzal kapcsolatban, hogy mit várunk tőlük az elkövetkező évekre vonatkozóan, ezen kívül pedig kiegészítő politikákat és belső iránymutatásokat is kidolgoztunk, és az első kötelező érvényű MREL célokat is megállapítottuk konszolidált szinten a legfontosabb bankcsoportok számára, tehát a bankunió bankeszközeinek több mint 80%-át érinti ez, illetve irányadó célokat állapítottunk meg az összes többi bank számára, és biztosíthatom önöket arról, hogy ezt a szakma is érti, és a szakmához azt, a szakmának mindig elmondjuk, hogy nem kell megvárni a kötelező célokat. Ezen kívül pedig az alapot is igyekeztünk operatívabbá tenni. Június végéig a Nemzeti Szanálási Hatóságok előzetes hozzájárulásokat utaltak át 7,5 milliárd euró értékben, így módon az alap körülbelül 25 milliárd eurót tartalmaz. És talán érdemes lenne azt is megjegyezni, meglettük egy kicsit ezzel a szakmát, ugyanis a befizetések a tavalyi évhez képest nőttek, de szerintem ez annak a pozitív hatásnak eh, tudható be, hogy a tavalyi fedezett betétek kb. 3%-kal nőttek, emiatt aztán kicsit ki kellett egészítenünk az éves befizetéseket, így pedig tudjuk biztosítani, hogy az alap végcélja az eredetileg becsült 55 milliárdot lényegesen meghaladja. Természetesen néhány technikai részletet is megosztanék önökkel. Most már körülbelül 300 ember dolgozik a szervezetünk számára úgyhogy sikerült elérnünk, illetve remélem, hogy egy végéig sikerül elérnünk a tervezett létszámot. Az eredményeinkről szeretnék beszámolni 2018-ra vonatkozóan. Természetesen nem állunk meg. Először is e, ígéretet tennék a Banco Populárral kapcsolatban. Június 30-án jelentettük be, hogy megkaptuk a végleges értékelő jelentéseket. Ez meghatározza, hogy vajon a részvényeseket, a hitelezőket jobb elbánásba részesítették volna-e, hogyha már a szanálási szabályoknak megfelelően jártak volna el, és igyekeztünk biztosítani a befektetők és a részvényesek jogait, a meghallgatáshoz való jogokat, egy előkészítési aktust készítettünk, illetve az értékelő jelentéseknek egy nem bizalmas változatát, és elmondanám, hogy a regisztrációs folyamatot el fogjuk indítani a meghallgatás jogával kapcsolatban, ez augusztus elején fog megtörténni, így módon pedig a BPA, tehát a Banco Popular összes olyan részvényesének szól, akik szeretnék a meghallgatáshoz való jogokat gyakorolni, és nagyon örülök, hogy még a nyári szünet kellős közepén ez megtörténik, valószínűleg szeptemberig eh, mindenkinek lesz ideje arra, hogy regisztráljon, ez egy előkészítő aktus, és az értékelés, a harmadik értékelő jelentés addigra már valószínűleg elkészül, és azon személyek, akiknek a jogosultságát ellenőriztük, ők pedig saját észrevételeiket benyújthatják majd az előkészítő aktusunkkal kapcsolatban, hogy eh, kompenzálni lehessen a hitelezőket és az érintett részvényeseket az értékelő jelentés alapján. Ez a második szakasz, a regisztrációs szakasz lezárása után kezdődik meg, tehát némi időigényesség tapasztalható majd. Minden esetre a regisztrációt fontosnak tartjuk még a végleges döntés meghozatala előtt. Térjünk most vissza a rendes munkánkhoz. Vegyük figyelembe, hogy a szanálás tervezés több éves folyamat. 2018-ban azon dolgoztunk, hogy a valamennyi hatáskörünkbe tartozó bankra elkészítsük a szanálási terveket még 2020-ig és a valamennyi bank számára éves célokat állapítsunk meg, de ahogyan már többször elmondtam, ez már két, ez 2020-ig el fog tartani, hogy a több éves munkaprogramunkkal összhangban teljesítsük. Azonban még ezen kívül szakpolitikákon, illetve a politikáinkon és iránymutatásainkon is dolgozunk. Például júniusban tettünk közé egyet az úgynevezett kritikus jelentőségű funkciókkal kapcsolatban. Vajon mit jelent ez? Nos, ennek a vitái, finomítása, kidolgozása 2016 eleje óta tartozik, eh, tart, és az első szanálás tervezési ciklusunk eh, tanulmány, tanulságait eh, vonja le. Például azt vizsgáljuk, hogy mikor van az, amikor egy csődhelyzetben lévő bank szanálás kell képezze, vagy pedig inkább egy fizetésképtelenségi eljárást indítsunk. Nagyon sok olyan bank volt, főként apró bank, ahol nagyon sok kritikus jelentőségű funkciót találtunk, és mégis ők azt állították magukról, hogy nincs ilyen. Tehát ezt közzé tettük, igyekszünk átláthatóságot biztosítani a bankok számára, és biztosítani a konzisztenciát, a kritikus funkciók, a bankok által ellátott kritikus funkciók azonosításában, de ez elég jó fogadtatásban részesült. Ezen kívül pedig saját belső iránymutatásunkat is dolgozunk, dolgozzuk ki éppen a saját csapataink számára, hogy hogyan lehet az egyes, eh, mondjuk a hídbankot, a feltékesítést, az eszközelkülönítést, hogyan kell kezelni, és mindez pedig őszre ősz végére már egy felülvizsgált, frissített kézikönyv formájában kerül kiadásra a szakmával, a bankokkal, illetve az egyes intézményekkel folytatott párbeszédünk is eh, működ, ez való együttműködést elősegíti. Ami legfontosabb számomra az, hogy jól lehet, van, hogy a szanálási tervek még mindig vált alakulnak, egyetlen felelősségteljes banknak sem kell várnia ránk, hogy konkrét instrukciókat küldjünk. A bankok ugyanis nagyon jól tudják, hogy mit kell tenniük, nagyon egyértelműen közöltük velük az elvárásainkat, a 2018-as munkaprogramunkat, amelyek az egyes intézményekre intézményekhez alkalmazkodnak, és természetesen biztosítjuk a nyomonkövetést is, ugyanis a bankoknak szanálhatóvá kell válniuk, és nekünk pedig monitorozni kell ezt a folyamatot. Tehát a bankok tisztában vannak azzal, hogy milyen irányba haladunk, és ők is megtehetik ugyanezt, de ez az mrl vonatkozóan is igaz, és az a jó hír, hogy azért tapasztalunk előrelépést. Talán térjek át, tudom, hogy már egy kicsit régóta beszélek, de a kockázatcsökkentési csomag nagyon közel áll a szívemhez, ezzel a csomaggal kapcsolatban és a BRRD, illetve az SRMR felülvizsgálatával kapcsolatban azt gondolom, hogy most már döntő jelentőségű szakaszba léptünk, ahol az Európai Tanács és a parlament egyaránt elfogadta az álláspontját, ezért nagyon remélem, hogy sikerül gyorsan előre haladnunk, és jó megállapodásra jutunk a lehető leghamarabb, ugyanis teljesen e, így válhat teljesen egyértelművé a saját szanálás tervezési munkánk, ugyanis ne felejtsük el azt sem, hogy eh, itt egy irányelv is érintett, ezt át kell ültetni, valószínűleg ez időigényes folyamat lesz. Illetve szeretnék néhány konkrét rendelkezésre is utalni. Az egyik olyan terület, amelyen a parlament erőfeszítését nagyon értékeltük, ez az egyszerűsítés mindig meg lehet próbálni egy kicsit továbbfejlesztetté tenni a szöveget, de akkor örülünk ennek a legjobban, hogyha ön is mondta, a jogászok, azt mondják, hogy de hát ezt miért nem tették meg, nem vették-e azt figyelembe, miért nem vették figyelembe. Tehát az egyszerűsítést én nagyon fontosnak tartom, és csak így tudunk kellő átláthatóságot és előrejelezhetőséget biztosítani a hitelintézetek, a befektetők és a lakosság számára. Másodszorban pedig úgy gondoljuk, hogy az MREL összegét a és stratégiához kell igazítani minden egyes hitelintézmény esetében. Ez egy fontos eszköz ahhoz, hogy szanálható legyen egy bank, ugyanakkor viszont az akadályokat is le kell küzdeni. Ez azt jelenti, hogy egyértelműen támogatjuk azt, hogy alárendelt emrel valósuljon meg, de hogy melyiket kell alárendelni, ezeket arra kell felhasználni, hogy a szanálhatóságot javítsuk. Nem szabad lehet megengedni, hogy a hitelezők rosszul járjanak. A szanálási intézkedések bizonyosságát növelni kell, és biztosítani kell, hogy egyértelmű prioritást és átláthatóságot biztosítsanak a befektetők számára. Én most nem azt mondom, hogy csak az alárendelt eszközöket lehet feltőkes, feltőkésíteni, ezt egyértelműen szeretném kimondani, de ebben a tekintetben sajnálatos módon a tanácsi szöveg közelebb áll a mi preferenciánkhoz, és ezért az arárendelt, az emre alárendeltségét is megfelelő szinten tudja biztosítani. Először is a mennyiség és a minőséggel kapcsolatos mérlegelési kört is biztosítani kell a hatóságok számára. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy belső emrel eszközök legyenek, Szerintem ez nem képezheti vitatárgyát, ugyanakkor szorosan figyelemmel kell kísérni azt, hogy az MREL megállapítása mindig a szanálási stratégia részét képeze, és a csoportos szanálási stratégiákba illeszkedjen be, annak érdekében, hogy figyelembe kell venni azt, hogy ne mondjunk ellent olyan intézkedéseknek, amelyekkel további akadályokat teremtünk hogy finoman fogalmazzak. Végezetül pedig nagyon örülünk az új moratórium eszköznek, amelyet a akkor eh, lehet alkalmazni, hogyha egy intézmény csődeljárás alá kerül, vagy valószínűleg csődeljárás alá kerül. Jelenleg az új moratórium eszköz használata után csupán 10 munkanap esetében támogatják ezt a lehetőséget. Most egyelőre ennyit szerettem volna elmondani természetesen. Nagyon szívesen tájékoztatjuk önöket a trilógushoz. Hozzájárulunk nagyon szívesen, hogyha felkérnek rám, illetve még akkor is, hogyha nem kérnek fel. Egyéb témák, amelyek fontosak még számunkra, ön említett egyet, most én egy másikat felvetnék. Az az érzésem, hogy sajnálatos módon az Édis területén semmi előrehaladás nem történt az elmúlt év során, mégis határozottan hiszük, hogy az EDIS, mint a bankunió harmadik pillérje, a lehető leghamarabb valóságá kell váljon, és számítunk önökre, meg az osztrák tanácselnökségre, hogy ne, feje, ne feledkezzenek meg teljes mértékben erről a dossziéról, maradjon ez napi renden. Az Európai Tanács megint csak rámutatott arra, hogy politikai konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy az SRF tekintetében egy közös backstopot vezessenek be, ezért arra biztatjuk a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb állapodjanak meg a gyakorlati szervezési rendelkezésekben. Ez nem egy országprogram, hanem a szanálási hatóságokra vonatkozik, és természetesen nagyon fontos, hogy ez egy plusz támogatást jelent az intézmények számára, és ezt csak ezt a backstopot vagy védőhálót csak akkor lehet felhasználni, hogyha ez az utolsó mencsvár, és biztosítani kell, hogy az adófizetőket védjék, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nem dönthetünk a szanálásról akkor, hogyha nincsen, nem egyértelmű, hogy milyen pénzeszközök állnak rendelkezésre. Végül, de nem most utolsó sorban elmondtam, hogy a szanálás során a finanszírozás kérdése fontos, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy a finanszírozás biztosítását nem akkor nem lehet úgy megoldani, hogy az SRF védőhálóját vesszük igénybe. Likviditási rendelkezésnél, likviditás biztosításánál nem lesz elegendő, mondjuk egy nagyon nagy méretű bank esetében, ezért alternatív opciókat is meg kell vizsgálni, de különösen a nemzeti és az európai központi bankokkal való együttműködésben végül, de nem utolsó sorban emlékeztetném önöket arra, hogy a fizetésképtelenségi eljárás kizárólag nemzeti hatáskörbe tartozik, vannak különböző okai annak, hogy eh, ne feledkezzünk meg az, arról, hogy esetleg európai megoldás szülessék. Legalább a bankok oldalával kapcsolatban most akkor végleg lezárnám az előadásomat, elnézésüket kérem. Jelen pillanatban nagyon sok terv és kezdeményezés van arra, hogy megerősítsék az eurót, én azt remélem, hogy pozitívan azt mondhatjuk, hogy készen állunk, süt a nap, jól alakul a gazdaság, zárjuk akkor le ennek alapján a banki csomagot, és természetesen nagyon szívesen segítünk ebben önöknek. Elnézését kérem még egyszer, hogy túl sokáig beszéltem. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök. Igen, nagyon sok mondani valója volt, nagyon sok témát kellett lefednie, teljesen indokolt, hogy viszonylag hosszan beszélt, és nagyon sok fontos információt adott nekünk a meghallgatáshoz való jogról, ami olyan eljárás, amelyet nagyon fontosnak tartunk, fontos elem ez a nagy közönség számára is. Köszönjük az információt! Lépjünk tovább a kérdésekre. Úgyhogy Bárc szót. Köszönöm, elnök úr. Königasszony. Mi itt az európai intézményeket képviseljük, és nem csak a tagállamokat. És akin e, európai szemüveg van, az bizonyára nagy érdeklődéssel követte a júniusi német-francia tárgyalásokat a két kormány között, ahol a német-francia roadmap kidolgozása köztük a bankunió kérdése volt a téma, és a nem jól teljesítő hitelek kérdése. Amikor az Európai Unió két legnagyobb tagállama az embre alárendeléséről beszél, de nem ugyanazt gondolja, az hullámokat kelt. A hitelek kérdése a roadmap-en belül, ugye az, ezeknek a vonatkozásában azt hangzott el, hogy támogatjuk a bizottság megközelítését, az 5%-os és 2,5%-os határértékek megvalósítását a két banktípusra vonatkozóan. Ez pozitív jel. A bankunión belül a kockázat csökkentési folyamat tehát tovább haladt, de érdekelne az ön véleménye erről. Végül pedig előadása végén mondott néhány érdekes gondolatot, ezeket, ha megengedi, szeretném pontosítatni önnel. Értjük, hallottuk, hogy az idei év végéig egy kritériumlista fog összeállni a szanálási alap jára vonatkozóan. Mehr setzen. a védőhálóra vonatkozóan, és az újra feltőkésítést szigorú szabályokhoz kötnénk. Ha a backstop így megvalósul, akkor a feltételeknek is meg kell maradniuk. Ön szerint melyek a legfontosabb kondíciók, feltételek ahhoz, hogy hogy a védőháló hatékony eszközé váljon. Ön a két és fél és öt százalékot idézte, hogy ez a német és a francia sajtóban ö, szereplő számok voltak, nem az európai hivatalos anyagokban. A francia-német anyagot én átolvastam, alaposan tanulmányoztam, és van benne számos olyan gondolat, ami jó irányba mutat, ami az MPL csökkentést illeti. A dokumentum azt állítja, hogy ezen a területen már sok minden történt. Én azért ezzel vigyáznék, amikor 5, 5,4 5,5 tehát amikor a számok jelennek meg a szövegben, akkor én egy kicsit megijedek, de azt elismerem, hogy a fő célokat valóban sikerült elérni, még ha azok esetleg számszerűleg nem is pontosan ezek. Tehát hagyjuk a számokat, szerintem ez nem jó megközelítés számokkal operálni itt. Hát kérdezte a véleményemet, ez a véleményem. Tehát a gondolattal egyetértek, a számokkal nem feltétlenül. Ami a backstop rendszerét illeti, és a szigorú feltételrendszert, hát a közvetlen recap lefordítása a backstopra nem egy egyértelmű folyamat, hiszen az utóbbi egy hitelezési eszköztípus, nem egy program, amit egy tagállam végrehajt. Tehát én ezt úgy értem, hogy a backstop esetében ugye lehet tudni, hogy azt vissza fogják fizetni, de a szanálási rendszerben ezt én kiegészíteném egy másodlagos garanciarendszerrel. Mi csak akkor nyúlunk a saját alapunkhoz, ha biztosak vagyunk abban, hogy a szanálás a problémát megoldja, és hogy ez a legjobb megoldás. Tehát nem ész nélkül, és ugyanezeket a feltételeket elvárjuk bármilyen más új eszköztől is, de hát annak már nem örülnénk, hogyha a döntéshozásnak egy második körében már ezeket a feltételeket elhanyagolná valaki. Szerintünk ez egy, ugyanolyan, mint egy hitel, és mi is, mint a bankok, szeretnénk visszakapni a pénzünket. Annyi a különbség, hogy mi nem kérünk többet, csak a belefetszolt pénzt kérjük vissza, de azt viszont igen, hogy egyértelműen fogalmazzak. Pervans Bereznek adok szót. Köszönöm a világos fogalmazást és javaslatokat. A feltétel rendszer, amelyről ön is beszélt, és a kolléga úr is, ugye, hogy ezek gazdasági feltételek, belső kormányzati szigorú feltételek legyenek részben ugye esetleg túlmutatnak a szanálási hatóság kompetenciáin, de a stabilitási mechanizmussal is összefüggenek, és azért mégiscsak önök a legkompetensebbek ebben. Azt, ami a számokat illeti, igen, én is félek a számoktól, mert ha már számokat említünk, akkor legyenek azok pontosak. Engem azonban emellett még az is érdekel, mint itt sokakat még, hogy, hogy mi történt ön szerint Lettországban, ott ugye korrupciós vádak hangzottak el, egy korábbi ö, ö, központi banki elnök személye körül bontakozott ki ez a botrány, és az Európai Központi Bank a bíróságra vitte az ügyet, az Európai Bíróságra, de itt szerintem egy joghézag is okozta a bajt, nem csak egy korumpált személy, mert, eh, mint kiderült, eh, az európai szintű szabályozásban egyszerűen kiskapuk vannak, és ezeket ki lehet használni, és csak ezt tette tulajdonképpen ez a jegybanki elnök, és most ezért őt korrupciós vádakkal ö, vádolják. Ö, érdekelne, hogy önnek a magán véleménye, vagy akár a hivatalos véleménye, mi erről az ügyről, hogy itt mennyiben a személy és mennyiben a rendszer a felelős. És még konkrétabban, ugye a, a pénzmosás elleni eszközök a kezünkben úgy tűnik, hogy hiányosak. A lett eset mindenképpen erre utal. Milyen irányban gondolja továbbfejleszteni a rendszert, hogy ne legyenek ilyen joghézagok és a szanálás rendszere a bankok esetében ilyen pénzmosási vádak nélkül és botrányok nélkül működhessen. Köszönöm a kérdéseket. Először a backstopról beszélnék. Én ismerem a rendszert, és valóban van, van némi ellentmondás. A szanálás szükségessége, állás és gyors, a gyors döntések irányi igények, és a meglévő rendszer között. Az ESM jelenlegi irányítási rendszere a hitelező oldalán legalábbis, azt mondja ki, hogy gyorsan kell meghozni a döntést, adott esetben napok alatt, és amint meghoztuk a döntést, azt a bizottságnak kell továbbítanunk, az, ami majd a tanácshoz továbbítja azt, hogy megkapja a tagállamok hozzájárulását, tehát nem lehet ezen a szinten semmilyen döntést anélkül meghozni, hogy a pénzek, a szanáláshoz szükséges pénzek előre meg ne legyenek. De majd a Task Force megvizsgálja ennek a működését és a működésbeli problémák esetleges jobbítását. Ami a lettországi konkrét ügyet illeti, szerintem ez nem a mi munkánkkal kapcsolatos probléma. Ez egy kormányzati struktúrából adódott probléma. A lett jegybank elnöke elleni vádak a központi bank rendszerét szerintem nem érintik. Persze nehéz elválasztani a két dolgot, és hogy ki mennyiben volt saras vagy ö, tiszta, de nem is dolgom, hogy itt ebben döntést hozzak. De ha a jegybank elnöke nem tudja a központi bankon belül feladatait ellátni, akkor arra vonatkozóan mindenképpen kell egy világos eljárás folyamatot létrehozni, de ez szerintem a Nemzeti Egybank és a Központi Bank között tisztázandó ügy, nem az én kompetenciám. Ami a pénzmosást illeti, sok jó európai szabály született már a el, pénzmosás ellen, de még mindig néha nem eléggé világos, hogy ki miért felelős. Én azzal a gondolattal szimpatizálnék, hogy egy európai hatóság legyen felelős, éppen azért, hogy a helyi érdekérvényesítés fölötti szint dönthessen, és ne lehessen megvesztegetni senkit. És persze az, akinek a legpontosabb ismeretei vannak arról, hogy milyen pénz transferek vannak a központi bankok és az Európai Központi Bank között. Ez nem a hivatalos véleményem, hanem a személyes véleményem. Köszönöm szépen, egyszer tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdést szeretnék feltenni, angolul fogok hozzászólni. Az első kérdésem a Banco Populára vonatkozik. Voltak itt a június, 2017 júniusi jelentésben elszámolások. Ezek állhattak-e a szanálás mögött? A második kérdésem a finanszírozásra vonatkozik a szanálások során van egy alapvető probléma a szanálással, több időre van szükség az értékelések tekintetében is. Hogy gondolja, hogy lehetne fejleszteni a finanszírozást a szanálási folyamat során? A harmadik kérdésem Köszönöm szépen a kérdéseket. Mindig nagy zavarban vagyok, hiszen a német, német nyelven nagyon jól beszél, és én nem mernék spanyolul válaszolni. De akkor térjünk rá a konkrét kérdésekre. Először is az elsőre reagálnék. Az a számolási hibákat, az elszámolásokat a, a felek egy része el, elismeri, viszont átlátható eljárásokkal dolgozunk, és nem voltak az nem voltak érdek összeütközések az első és a második értékelés között. A Diloit végezte egyébként részben. A második kérdés a, a finanszírozás fejlesztésére vonatkozott a használási folyamatok során. Ez is egy olyan téma, amiről beszélnünk kellene, mivel foglalkozni kellene, jobb eszközökre van szükségünk annak érdekében, hogy egy szanálási helyzetben biztosak lehessünk abban, hogy a szanálást követően valóban rendelkezünk a megfelelő finanszírozási eszközökkel. De rámutatott olyasmire, amivel nagyon óvatosan bánnék, Elhangzik az gyakran, hogy több időre van szükség, és akkor óvatosabb eljárásokat lehet folytatni. Viszont most itt szanálásról beszélünk, olyan helyzetekről, olyan bankokról, amelyek kritikus funkciókat látnak el, és ebben az esetben az ember 4-6-8 hétre elzárja magát, és aztán megtalálja a megfelelő megoldást Úgyhogy a finanszírozás és a szanálás két különböző dolog. Mindenképpen örülök a moratórium eszköznek, ez lehetővé teszi a akár, hogy két napra időt nyerjünk, és ez lenne a megfelelő eszköz abban az esetben, hogyha nem lehet, tehát lehet még véglegesíteni a, az eladást. néha kimondom azt, amit gondolok, és nem feltétlenül járok el megfelelően. Úgy gondolom, hogy az Európai Központi Bank együtt a nemzeti egybankokkal a lehető legjobb munkát elvégezte azért, hogy meg, lenne, meg legyen egy közös keret. És akkor ennyi lenne ehhez a válaszom. Még mindig van egy percem. Lesz egy következő kérdésem a Banco Popular esetében, hogyha visszamehetne egy évet az időben, akkor mit csinált volna másképpen? Van valami ötlete? Perfect one minute question. Yes. Tökéletes egy perces kérdés. Most megállhatok egy percre, mielőtt válaszolok? Nos, őszintén szólva, hogyha megnézzük a megoldást, a szanálási megoldást, akkor nem változtatnék meg semmit. Lehet, hogy más lépésekkel eh, jártunk volna el a közzététel tekintetében, de szerintem lehet, hogy talán gyorsabban haladtunk volna, de a bank eladására vonatkozó döntés ebben az időpontban, és azt meglátni, hogy a kritikus funkciókat és a pénzügyi stabilitást megtartottuk, ezzel kapcsolatban nem gondolom, hogy ezt máshogy csináltam volna, és az ár megint csak egy euró lett volna, amikor a Banco Populárt a Santandernek eladták? Ez jó ár? kérdezi a képviselő. Hagy válaszoljak nagyon semlegesen. Az ár meghatározásához olyan vevőre van szükség, olyan vevőre van szükség, aki a lehető legjobb árat kínálja, ezt tettük ebben az esetben is. Köszönöm szépen, Szengi Gold! Köszönöm szépen, elképesztő ez az eszmecsere. Először is természetesen köszönöm az ön egyértelmű megjegyzéseit a parlament álláspontjával kapcsolatban, szemben a tanács álláspontjával a banki csomag esetében, ami az alárendeltséget és a grandfathering technikáját illeti. Teljesen egyetértek önnel. Sajnálatos, hogy a parlament pozíciója meggyengült, ami a banki kockázatok ellenőrzését illeti, de függetlenül attól, hogy a trilógusnak mi lesz az eredménye, még így is nagy mozgásterük van, ezért azt gondolom, hogy azt kérdezném, hogy keményen számon kérik-e a nagy bankoktól az Emrelt és a Tilakot természetesen függetlenül a trilógus eredményétől. Láttuk a nagy pénzmosási problémákat a bankunióban, és szeretném tudni öntől, hogy azon bankok esetében, amelyek üzleti modelljükben nagyobb kockázatot rejtenek, a pénzügyi bűnözés, illetve pénzmosás tekintetében ezt figyelembe veszik-e önök a prioritásaik meghatározása során, figyelembe veszik-e azt akkor, amikor a szanálásra való előkészületeket megteszik. Végezetül pedig tisztában vagyunk azzal, hogy különböző opciókat vitatnak meg az Eurócsoport és az LKB e szintjén, egy eurocsoport szanálási, likviditási keret tekintetében. Nem tudom, hogy ezekben a vitákban önöket is bevonták-e, és el tudnám mondani, hogy milyen fontosabb opciók vannak, mit gondol ön ennek tartalmáról, különösen azon modalitásokról, amelyek egy közös közszektorbeli garanciát jelentenének az ilyen likviditási keretnél. Köszönöm. Először is az első kérdéssel kezdeném, hogy kemények leszünk-e? Nos, igen, azt mondtam, hogy az MREL számunkra nagyon fontos eszköz, és úgy gondoljuk, hogy minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt megalapozott MREL-le van szükségünk, és az első döntéseink következtében a bankok valóban előre haladtak, és számos bank terveibe is beépítette ezt már, tehát a jogi kereten belül természetesen igen. Az ELM olyan kérdés, amely ilyet az EBRV eset a figyelmünk homlokterébe helyezett, ugyanis hogyha egy, egy, egy banki kockázat meghatározásánál Az egyik terület az, hogy a banknak nehéz tőke vagy hitelezési helyzetben kell lennie, likviditási helyzetben jobban mondva, de azt sem felejthetjük el, hogy vannak olyan bankok, amelyek nagyon jó tőke helyzetben vannak, nagyon nyereségesek, ugyanakkor viszont olyan az üzleti modelljük, amely nem mondanám azt, hogy hajlamos de legalább hordoz annak kockázatát, hogy megkérdőjelezhető, és akkor pedig a bank nagyon hamar csődbe megy figyelmeztetés nélkül. Tehát mindez figyelembe kell venni, minden esetre azt gondolom, hogy elsősorban ez a felügyelet kérdése, és természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy ne csupán egy elhúzódó esetről eh, beszélünk, ezt is figyelembe kell venni, amit az ESM likviditási keretet illeti. Tudom, hogy az Európai Központi Bank foglalkozik az, e- ezzel a témával, vannak viták, de legjobb tudomásom szerint, persze lehet, hogy egy kicsit le vagyok maradva, szerintem egyelőre semmilyen hivatalos vita nem zajlott ennek a likviditási keretnek a témaköréről. Természetesen nagyon sok előkészítő munka zajlik. A mi részünkről pedig az nagyon egyértelmű, hogy ha a szanálási finanszírozásról beszélünk, ugyanaz áll fenn, amit az előbb mondtam a védőháló a backstop tekintetében, hogy világossá kell tenni, hogy ezt a szanálási döntésbe illeszkedve lehet biztosítani, meg kell vizsgálni, hogy melyek ennek feltételei, hogyan lehet biztosítani azt, hogy ha valaki a szanálási döntést meghozza, akkor rendelkezésre áll a finanszírozás, mondjuk hétfőn. Mindig azzal vicceltem, hogy egy hétvégét nem fogunk arra pazarolni, hogy egy bankot szanáljunk, hogyha nem tudjuk, hogy hétfőn a likviditást hogyan lehet megszervezni. Tehát ez még csak a vita kezdete, de nagyon fontos kezdete. Köszönöm szépen, Miguel Biagas. Portugálul fogok szólni. Três questões. Queria em primeiro lugar voltar à questão. Néhány kérdésem lenne. Először is szeretném még, még egyszer felvetni az Emre kérdését. Nagyon gyakran beszéltünk már erről a saját tőke összefüggésében is, és az EMREL szintjével kapcsolatban, az MRL szintjével kapcsolatban, illetve az a mechanizmusokkal kapcsolatban, amelyek az EMREL alkalmazását teszik lehetővé, ez is egy nagyon fontos kérdés. Van-e ehhez még bármi hozzáfűzni valója? A másik kérdés ma a struktúrára vonatkozik, a, a bankrendszer koncentrációjára. Lehet, hogy a Société General és az olasz Unicredit nem sokára fuzionálni fog. Hogy látja ön ezt a lehetséges lépést abban az összefüggésben, amelyben a bankunió eh, előnyt jelentett a, a bankok fúziója tekintetében. És a harmadik kérdésem a következő lenne. Nem igazán értjük, hogy eh, a négy nagy eh, könyvvizsgálóirodát miért vetik be újból és újból. Nem értik igazán a választópolgárok, hogy miért költenek rájuk milliókat, illetve szolgáltatásaikra. Miért nem lehet egyéb megoldásokat találni például a fő is az egyetemeken keresztül? Nincs -e esetleg másféle megközelítés, megoldás az ilyen jellegű szolgáltatások igénybevételére? I think... Köszönöm a kérdést. Azt hiszem az Emrellel kapcsolatban nem értettem egészen pontosan, hogy milyen kérdést intézett hozzánk, az nagyon fontos, hogy legyen egy olyan mérlegelési jogkör, amelyek keretében az MREL a szanálási stratégiához kapcsolódik, hogyha a feltőkésítés beélén a stratégia, akkor egyszerű azt mondani, hogy természetesen újra kell tőkésíteni a bankot egy olyan szintre, amivel megkapja az engedélyezést, tehát ezért van ez az elképzelés, hogy a tőke követelmény kétszeresét kell teljesíteni. Ez egyébként párhuzamban áll azzal, amit egyéb joghatóságok is tesznek. Ami pedig az egyéb stratégiákat illeti, mint például az üzletértékesítés, Egyelőre itt még korai szakaszban vagyunk, ami pedig a banki koncentrációkat illeti, szerintem ez egy nagyon érvényes kérdés. Nyilván semmiféle plegykára nem fogok most itt reagálni. Minden esetre azt gondolom, hogy ez egy kicsit olyan téma ez, ahol azt látjuk, hogy a bankok száma csökken, tehát a bankok összefonódnak egymással, és úgy tűnik, hogy a banki szolgáltatások túlkínálata csökken a piacon. Nem tudom, hogy a hatóságok azok-e, amelyek támogatják ezeket a piaci koncentrációkat. Minden esetre a piac mindig változik, ebben semmi aggasztó nincsen, semmiféle megjegyzést nem fogok tenni a plegykákkal kapcsolatban. Ön csak egy plegykát említett. Ami pedig a nagy számviteli cégeket illeti, 30 évvel ezelőtt is téma volt ez már, és ezzel a témával az a probléma, visszatérve egyébként arra az ügyre, mondjuk a nagy szanálási ügyekre, mint például a Banco Popular, hogy amikor szükség van egy cégek támogatására, akkor sok jól dolgozó ember támogatására van szükség különböző joghatóságok részéről, különböző országok joghatóságainak részéről, ugyanis hogyha tudományos területet vizsgáljuk, általában kisebb cégekről van szó, de ez realisztikus módon többé nem megvalósítható. És ami minket illet, nagyon sok hálózat is létezik, már nem csak a négy nagy cég, ahol különböző független cégek is vannak a tagállamokban. Régi téma ez már, és egyszerűen nincsen jó megoldásom erre. Köszönöm szépen, Márko Valli. Köszönöm szépen, elnök úr. Königasszonytól én a következőt kérdezném. Ugye a közös biztosítási koncepció, amely 60 milliárd összegbe merült föl kapcsán, önnek mi a véleménye? Hogyan lehetne ezt a tőkét, alapot összehozni? és hiteles lesz ez a biztosítási mechanizmus, főleg azzal összefüggésben, hogy mekkora a tőke, ami mögött áll. Ami a kockázatcsökkentést illeti, nincsen konkrét csökkentési program az első és másodlagos értékpapírokra vonatkozóan. A német és a francia bankok elvégeztettek egy tanulmányt, ennek az eredményeivel már tisztában vagyunk, hogy ahol koncentráltan jelen vannak ezek a mérgezett hitelek, ott nagyon nehéz bármilyen garanciát vállalni, ugyanakkor szisztemikus kockázatot jelentenek. A harmadik kérdésem pedig a konkrét embre definíció kapcsán, a banktípusok definíciója kapcsán szeretném látni, hogy önök hogyan osztják föl a heterogén banki piacot, milyen kategóriákkal dolgoznak, különösen a kis és középméretű banki pénzintézetek hozzáférése eh, a tőkéhez, az önfinanszírozása problémák ütközik, és nagyon nem mindegy, hogy hogyan definiáljuk őket. Köszönöm a kérdéseket. Ami... I think the size of the backstop... Ami a backstopot illeti, az védőhálót, lehet, hogy most az 60 vagy 70 a méretét tekintve az srf egy gyakorlatilag, tehát a saját alapunkat megkettőzve. Remélem, hogy van annak értelme, hogy ebből nyújtsuk a tőkét. Azért ne felejtsük el, hogy 2008-hoz képest egészen más világban élők, emelték a tőkét, ott van az emrel, ott van a 8%-os feltőkesetés, feltőkésítési lehetőség, vannak különböző biztosítékok, ezért azt gondolom, hogy tőkebiztosítás szempontjából ez valószínűleg elég lesz, de a téma az, hogy ha szükség van erre az alapra, és a likviditási problémákra is lehet ezt használni, likviditás biztosítására, mondjuk egy bank számára, sőt, akár nagy hazai bankok esetében lehet, hogy a csúcson többre van szükség, mint amit valaha nyújtottunk. Likviditásra tehát akkor más megoldást kell találni. Például hagyományosan azt mondtam volna, hogy az utolsó mencsvár hitelező esetében most azonban pontos számot nem tudok önnek mondani. A második téma, amiről kérdezett, és más megbeszéléseken is erő került ez. A kockázatcsökkentés egyértelműen a nem likvid eszközökre is vonatkozik, és ez elsősorban a felügyelők témája, hogy az olyan működések, mint például a TRIM, ahogyan az EKB-nak, EKB nevezi belső modelleket dolgoznak ki erre, egyértelműen ebbe az irányba haladnak, a szanálás tervezésnél pedig ez azt jelenti, hogy van-e valami akadály, hogyan lehet megoldani, hogyha az ilyen jellegű portfóliókról van szó, hogyan lehet ezt kezelni. Olyan téma ez tehát, amely már elég régi, és ezzel foglalkozni kell a jövőben is. Hogy hogyan lehet az emrelt megállapítani, említette ön a kicsi és a közepes méretű bankokat. Azt gondolom, hogy a számok tekintetében a bankok nagy része esetében a szanálás nem jelenthet megoldást, hanem a rendes nemzeti fizetésképtelenségi eljárás. Ezért kell ezeket az eljárásokat erősíteni és célszerűvé tenni. Tehát ilyenek esetében nem, nincs szükség az MRL-re, hiszen nem fogjuk feltőkésíteni őket. Más bankoknál azonban azzal kezdtük csoportszinten, azt mondtuk, hogy a legtöbb esetben gyakorlatilag újra kell tőkésíteni a bankot, fel kell tőkésíteni, elérjük a megfelelő lelő összeget, mondjuk 25-26 százalékról beszélünk, szemben mondjuk a 12,5-13 százalékos tőkekövetelménnyel. De egyértelműen el kell ezt ismerni, és olyan ötleteken dolgozunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet az átutalási stratégiákat megvalósítani, mindig kockázatos az, hogyha a szanálási stratégiában ugye ahhoz, hogy eladjuk a bankot, először is egy hajlandó, arra hajlandó vevőre van szükség, tehát el kell ismerni teljes mértékben, hogy a bankok, amelyeket nagy többségben a betétek finanszíroznak, ugye szembeállítani a nagy nemzetközi bankokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Barbara Kappel. Köszönöm szépen, elnök úr. König asszony, a 2017-es éves jelentés jól olvasható, és a Banka Popular példáján sok mindent elmagyaráz nekünk a szanálás és a stabilitás, a pénzügyi stabilitás kérdéseiről. Az embre kérdése végig húzódik a szövegen, Ez 2018-ban is folytatni kell az erről való gondolkodást, különösen a banki csomag kapcsán, hogy a végrehajtási mechanizmus részletei tisztábbak legyenek és arról is gondoskodni kellene, hogy szanálhatóak legyenek az intézmények. Ha jól értem a kérdést, akkor itt az a fő dilemma, hogy nem akarják, hogy a kétféle szanálási ö, módszer átfelésbe kerüljen, ö, határértéktől ugye 70 milliárdról beszélünk függően, az SRF megduplázása egy külön költségvetési sor révén is felmerül, mint kérdés, és nyilván nem önkényesen mondják önök azt, hogy meg kéne duplázni, és azért nem beszélnek 60 vagy 70 százalékról, mert tudják, hogy a saját számításaik ezt teszik indokoltá. Nem tudom, jól gondolom-e? Érdekelne a véleménye. apologize for starting in German. Uh, Elnézést, hogy németül kezdtem a válaszadást. Köszönöm a kérdést. A dicsérő szavakat továbbadom tímemnek. Már, is, már annak örülök, hogy valaki elolvasta a szöveget. Igen, ez az alárendelés az emberek kapcsán 2018-ban is foglalkoztatni minket. Individual major uh, uh entities within the bank, uh, the banking groups, which is a very tricky topic. So we are. És uh, a, vannak olyan emrelek, amelyek entitás specifikusak, és megpróbáljuk mindegyik körét lefedni a pénzintézeteknek. Az új csomagban van néhány olyan ö, elem, amelyet nem szabad elhanyagolni. Ami az egységes szanálási alap megduplázását illeti, két érv állít egymással szemben. Nem, ez nem annyira pontos számítás, Léteznek számítások, de ezek csak becslések, hogy például a pénzügyi válság kezeléséhez mennyire van szükség a nagybankoknak. Elhangzott ugye a 8% is. Pragmatikus megfontolások képezik a hátterét, mert ki kell, vissza kell fizetnünk ezeket az összegeket. Ez a fő motiváció, és tudnunk kell, hogy ha mi magunk is kölcsön veszünk valahonnan pénzt, akkor nekünk is azt vissza kell fizetni középtávon, három-öt éven belül, ha nem is az örökké valóság ez az időszak, és azt is garantálnunk kell, hogy a bank ágazat is ösztönözve legyen arra, hogy vissza tudja, akarja fizetni ezeket az összegeket. Tehát azt elkerülendő, hogy itt egy kezelet, kezelhetetlen helyzet legyen. Gondolkodtunk ezen a számon, mert a backstop sem lehet végtelen és nem fentet, fedhet le mindent. Monsieur le Président, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök úr, és Könyvesszének nagyon köszönöm, hogy eljött ide a körünkbe. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első a következő lenne a szanási tervek megvalósítása, végrehajtása. Ezen dolgoznak jelenleg azért, hogy operatívabbá tegyék a szanási terveket a bankok esetében. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz munkát jelent, elemezni kell, meg kell választani megfelelően az eszközöket, tehát a szanás az egy komplikált eljárás, és a belső lefolyást itt hatékonyá kell tenni. Azt szeretném kérdezni, hogy esetleg az akadályokról beszélne nekünk, milyen akadályok merülnek fel ezen a területen, milyen nehézségekkel kell megküzdeni. Van egy másik, második kérdésem is, elnök asszony az együttműködési megegyezésekre kérdeznék rá, amelyekkel az Egységes Tanulási Testület él, amelyeket megkötött bizonyos garancia, betét garancia rendszerekkel, főleg az Egyesült Államokból és, a, és Kanadából. Azt szeretném kérdezni, hogy erről esetleg egy kicsivel többet tudná mondani, hogy mit tartalmaznak ezek az egyezmények, amelyekkel dolgoznak, és az európai szinten, és európai szinten nincsen ilyen jellegű rendszer, ez, ez hátrányt jelent a számunkra az együttműködés során más jogalkotási rendszerekkel. Köszönöm szépen. Let me start with obstacles to resolution. Akkor kezdeném az akadályokkal, milyen szalálási akadályok merülhetnek fel. Említettem, hogy nagyon egyszerű dolgokkal kezdődnek a dolgok, kezdődnek a folyamatok, először is adatok hozzáférésével. Arra kérjük a bankokat, hogy minden évre lebontva biztosítsanak minket a bizonyos adatokkal, jutassanak el hozzánk bizonyos adatokat a, a munkájukról. Tehát ez, az, ez képzi a szanálásnak az alapját, hogy megfelelően el legyünk látva. Ezt minden bank el is ismeri, és ez fontos befolyással rendelkezünk a munkánkra. Mennyire, biztosak, mennyire lehetünk biztosak abban, hogy a bankok a Itt elsősorban háztartási jellegű feladatokról van szó, eh, a nagy bankok esetében is, és a múltban előfordult az gyakran, hogy a bankok eh, olyan modellekkel, működési modellekkel dolgoztak, amelyek nem vették figyelembe a, a jogi entitásukat. De amennyiben itt a eh, csődközeli helyzet lép fel, a, ezek az entitások bizonyos szerepet játszanak. Úgyhogy biztosra kell menni, biztosítani kell azt, hogy ezek mind megtörténjenek bizonyos jogi keretek között is. Tehát itt háztartási jellegű feladatok elvégzéséről van szó. És akkor rákérdezett még az együttműködési megállapodásokra. Nagyon jó az együttműködés az FTIC-vel, és együtt dolgozunk a Feddel is, illetve kanadai kollégákkal, és Dolgozunk számos más egyetértési megállapodáson, vagy együttműködési megállapodáson is. Ezekre szükség van, ezek nem kötelező érvényű nemzetközi egyezmények, és a rendelet is megköveteli ezt tőlünk, ezen túlmenően pedig az adatcserék szempontjából is szükség van ezekre. Említettünk itt olyan bankokat, amelyek többféle joghatóság alatt végzik a tevékenységüket, szükségünk, szükség van arra, hogy képesek legyünk információkat cserélni. Amikor megnézzük ezeket a részleteket, mindig vannak olyan záradékok, amikor, amik, amelyek arra vonatkoznak, hogyha személyes adatok forognak kockán, akkor ezekhez alapvetően nem férünk hozzá, illetve meg kell felelni az, a, a GDPR rendelet, rendelkezéseinek. Tehát vannak bizonyos normák az adatkezelés, az adattovábbítás szempontjából is, és mindig hosszas időt vesz igénybe, hogy ezeken a lépéseken végigmenjünk egy azonos rendszer mentén bővítjük ezeket a listákat. Nem régen írtunk alá egy egyezményt európai, olyan európai országokkal, amelyek nem uniós tagok, és folynak tárgyalások ázsiai intézményekkel és országokkal is, úgyhogy bővülni fog még ez a, ez a terület. a szanálási testületek terén nem voltak eddig ilyen egyezmények. Yes, uh, th- thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. König asszony, örülök, hogy eljött hozzánk. Jó volt olvasni az jelentését is. Két kérdésem lenne. Az egyik egy általánosabb. A stratégiai megfontolásokkal kapcsolatban, a szalállás tervezésével kapcsolatban. Ugye ez egy egyensúlyi aktus, Egyfelől kooperatívnak kell lennünk, és nem akarjuk, hogy disztrupciók legyenek, másfelől pedig nagyon szigorú, pontos szabályokat kell alkalmazni, hogy az adófizetők érdekeit megvédjük akkor is, amikor nem süt a nap. Most éppen süt, de tehát a kettő között egyensúlyt találni, mindezt ráadásul transatlanti tükörből szemlélve, nagyon érdekesnek, izgalmasnak tartanám, hogy mit gondol arról, hogy ez az egész dolog, mintha az USA-ban fejlettebben működne, mint nálunk. Nem tudom persze, hogy ezzel egyet érte, ezzel az értékeléssel. És amikor ebben az egyensúlyi játékban önnek döntenie kell, akkor mik a motiváló tényezők? A második kérdésem pedig Banco eh, Popular, eh, when... az MCV-vel kapcsolatos és a Banco Popularral, amikor ezek szanálásáról volt szó, akkor megpróbáltunk eh, figyelembe venni szisztemikus szempontokat is, hatásokat, És érdekelne, hogyha az MCV-t nézzük, az NCVO tekintetében mi volt a tanulsága ön szerint ennek az egész folyamatnak? Nem tudom, hogy az USA beli kollégák valóban szigorúbbak-e, de nekik más a rendszerük eleve. Ők először megkérdezik a bankot, hogy milyen szanálási eljárásban lennének érdekeltek, és ehhez igazítják a szanálási folyamatot. A mi jogunk hasonlóan működik. Itt az a kérdés, hogy be lehet-e beszabadítani vonni a bankot a szanálási folyamatába, vagy sem. A nagy amerikai bankok esetében sem tudunk ilyenről. Ha megnézzük a különböző témákat. Szerintem annyiban nem különbözünk a rendszerünkben attól, amit ön is itt leírt. Tehát kombináljuk ezeket az amerikai, angol gyakorlatokat, a Bélin is figyelembe véve. Tehát szerintem nem annyira különbözik a két rendszer. Ugyanakkor ezeken a piacokon sokkal diverzebb az egész piaca. Ők csak a bankok felső körével foglalkoznak, az viszont ott homogén, mert hiszen az FDIC vetétgarancia rendszer lefedi őket. Számunkra tehát ez egy egyértelmű kérdés amikor tervezzük a szalállást, akkor bizonyítékkal kell rendelkezni első körben arra vonatkozóan, hogy mi az, amit nem lehet csinálni, és onnantól kezdődik az eljárás, hogy garanciánk van arra, hogy a szanálás a legjobb módszer. A mi eljárásunk arra irányul, hogy a bank a normális, logikus, elvárható kritériumokat, és nem csak a szanálási kritériumokat teljesíti-e, szanálható-e ezek alapján, ezek elegendőek-e a szanálás elkezdéséhez, és amint ez megáll, onnantól kezdve már csak az a kérdés, hogy van-e kellő mennyiségű tőke a bank szanálására egyáltalán, hogy őszinte legyek, nekem is bele kell lesnem a CCP állásfoglalásba, hogy erre válaszolni tudjak, de majd a háromoldal egyeztetés során ez mint egy kiegészítés majd megjelenik. Ott már Karasznak adok szót. Herr Vorsitzender, Frau Dr. König, es ist immer... Mindig nagyon kellemes alkalom König asszony szakértelmét szakértelmének tanulja lenni. Két, két kérdésem lenne az információ cseréjével kapcsolatban és a fizetésképtelenségi joggal kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy a bizottság a 2018 végéig azt kérdezném, hogy milyen kívánsága van önnek ebben az összefüggésben, és nem csak a fizetésképtelenségi joggal kapcsolatban, hanem általában a, az államokra, a tagállamokra nézve. Említette az EKB és az SAP közti uh, egyezményt, úgy gondolja, hogy jobb adatcserére van szükség a résztvevő felek között. Arra lennék kíváncsi, hogy az egyetértési egyezmény tárgyalása hol tart, illetve hogy mikor lesz ez lezárva. Köszönöm szépen. Sorry, again. to answer in English. It's... Tehát angolul fogok inkább válaszolni, hiszen tehát mindig fura egyébként, ha az ember az anyanyelvén hallja a kérdést, automatikusan úgy kezd el válaszolni. Ami a fizetésképtelenséget illeti, nagyon világosá tettük, hogy eh, sürgetően szükséges a harmonizáció, és ezzel persze a bevált gyakorlatra is szükség van. A bankok esetében a fizetésképtelenségi eljárás bevált gyakorlataira, ez pedig nem akadályozhatja meg a tagállamokat abban, hogy foglalkozzanak azzal, amivel szerintük fontos, akár a fizetésképtelenségi joggal kapcsolatban, vagy pedig nemzeti eljárásaikkal kapcsolatban. Ami a fizetésképtelenségi rendszereket illeti az egyes országok vonatkozásában, szerintem ez olyan téma, amit én magam nagyon érdekesnek tartok, de most visszafogott leszek, nagyon örülnék annak, hogyha 2018-ig jól értenénk, hogy mit kell tenni a pénzügyi intézmények fizetésképtelensége esetében, és még csak nem is az összes intézménnyel kapcsolatban teszem fel ezt a költői kérdést. Eszmecsere az EKB és az Egységes Szanálási Testület között egy eh, felülvizsgált egyetértésében morandumot tettünk közzé. Nagyon pozitív dokumentum ez, az együttműködés az elmúlt három évben sokat fejlődött, és figyelembe vettük gyakorlatilag azt a dolgot, ami jól mutatja, hogy a dolgok megfelelő irányba haladnak. Most már nagyon sok automatizált információcsere van, tehát nem kell az információt kérnünk, hanem az azonnal megérkezik, illetve van a témáknak egy olyan listája, ahol kell felkérést küldeni, de nem kell hosszasan magyarázni, Mindezeket az információk, mindez az információ nagyon pontos információ, ez az úgynevezett felügyeleti adatok kérdése, tehát az SSM adatok, olyan adatok, amelyek az Európai Központi Bank adatainak részét képezik, de monetári szempontból meg kell kérnünk ezeket az adatokat. Eddig ez nagyon jól működött, de persze mindig egyedi kérésre küldik ezt nekünk, és ragaszkodnék ahhoz, hogy nagyon-nagyon sok ragaszkodnék ahhoz az érvhez, hogy a kölcsönösség, tehát hogy állandó kép, megfigyelők legyünk az ő üléseiken, miközben ők pedig állandó megfigyelők a mi üléseinken, ez szerepel a csomagban, és szerintem ez nagyon jó érv. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. Először is el szeretném mondani, hogy az egységes szanálási mechanizmus a rászoruló bankok vonatkozásában a közpénzek védelme mellett egy általános gyakorlattá vált, de még nagyon sok tennivaló van ahhoz, hogy ez a rendszer hiba nélkül működjön. Ugye 2016 óta működtetjük, és a betét garancia rendszerrel szorosan összefügg. A bankunió fontos része, hogy ez a két szempont egyensúlyba kerüljön egymással. A pénzügyi likviditása a bankoknak egy pénzügyi biztonsági kérdés, és a garancia, a betétgarancia rendszerrel kiegészülve a elengedhetetlen, hogy a korrekt működés az elengedhetetlen, hogy a szanálás is jól működjön. Ezért van már régóta szükség arra, hogy a backstop rendszerét egy közös szintre emeljük, egységes módszeré tegyük. A bankok is tudják, hogy néha szükséges lehet a szanálás, ebben támogatni kell őket, és a bankok bevonása ebben a folyamatban létfontosságú. Mindenképpen együtt kell működni velük ezekben a kérdésekben. Please. Okay. Parancsoljon. Megpróbálok válaszolni ezekre a kérdésekre ezzel a megállapodással kapcsolatban elmondanám, hogy a banki unió harmadik pillérje még hiányzik. Először azt kell valóra váltani, és ahogyan a bevezetőmben mondtam, egyelőre ezzel kapcsolatban nem volt túl sok előrelépés 2017-2018-ban, ezért azt remélem, hogy ez most már halad, és életben tartjuk ezt a javaslatot. Ami a megfelelő védőhálót illeti, szerintem erről már elég sokat beszéltünk, egyértelműen támogatjuk azt, hogy ezt a vitát hamarosan lezárjuk, de azt is el kell említenem, hogy jelen pillanatban azt a védőhálóról beszélünk, amely az egységes szanálási alapra vonatkozik, tehát nem a mostani időszakra, hanem a jelenlegi szakasz végére. Reméljük, hogy felgyorsul majd ez a folyamat. Végül, de nem utolsó sorban, ahogyan ön is helyesen mondta, a bankok teljesen tisztában vannak azzal. Szerintem ez a mi csapatainknak is köszönhető, 2022 nagyon egyértelművé kívánjuk tenni a bankok számára, milyen lépéseket kell tenni, és persze a jó bankvezetőség tudja is. Együttműködünk a bankokkal, nagyon szorosan együttműködve a nemzeti hatásokkal, különböző szemináriumokat tartunk olyan konkrét témákkal kapcsolatban, amelyek fontosak lehetnek, ütemezést állítunk fel, és azt hiszem, hogy csak így lehet nem lehet most kiküldeni egy levelet a banknak, hogy én tudom a legjobban, hogyan kell téged szanálni. Együtt kell működni, tehát interakcióra van szükség, nyomon követésre van szükség. Ennyit mondanék. Elnézést kérek, hogy itt zúgolódás van a teremben, és Maretice kollégánknak nagyon értékeljük a pólóját, talán a brit kollégák kevésbé értékelik, de azt remélem, hogy csendben tudjuk ezt lezárni. Brian Hayes, Königasszony, köszönöm, hogy újra eljött hozzánk. Egy kérdésem lenne ez az Emrel Brexit-tel kapcsolatos téma. Tudom, hogy erről nagyon sokat nem beszélhet, de nagyon nagy bizonytalanság övezi ezt a kérdést. Talán tudja, hogy a felelősségvállalás brit jog alapján. Lehet, hogy ezt az emrellel kapcsolatban nem lehet majd érvényesíteni, tehát valamennyi Európai Uniós bank az MREL követelményeket a Brexit után megsértheti. Nagyon sok Európai Uniós piaci szereplők, például a hazámbeli bankok, írországi bankok, amelyeknek eléggé jelentős kintlevőségeik vannak, amelyeket a brit jog alapján adtak ki, az SRB perspektívájából azt szeretném tudni, hogy foglalkoznak -e ezzel a témával, és várható-e valamilyen közlemény önöktől ezzel a témával kapcsolatban. Ugyanis eh, vannak olyan eh, bankok, amelyeknek eh, a Brexit után is kell valahogyan működniük. Nem tudom, hogy az Európai Uniós vagy a brit szanálási jogot kell majd elismerni az angol jog szerint fog működni a feltőkésítés, vagy sem. Én attól tartok, hogy egyfajta grandfathering vagy átmeneti időszakot kell majd bevezetni. Nagyon fontos ez azoknak a bankoknak, amelyeknek jelentős kintlevőségeik vannak. Valóban nagyon helyén való kérdés ez. Azt gondolom, hogy szanálási hatóságként ez a legfontosabb Brexit-tel kapcsolatos kérdés. Megkezdtük már a párbeszédet a bankokkal, elsősorban azért, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy milyen mennyiségű, milyen kibocsátási mennyiségről beszélünk a brit jog esetében, hogy azt hiszem angol jogról van szó egy, egészen konkrétan, tehát hogy elég jelentős ahhoz, hogy beszéljünk róla. Ahogyan ön is nagyon helyesen kimondta, a legjobb megoldás egyértelműen az lenne, hogy egyfajta jogszabály, tehát jogi megoldás szülő, szülessen a szanálási határozatok elfogadása így vagy úgy biztosítva legyen, hogyha nem így történik, és hogyha kemény Brexitről beszélünk, ahogyan tűnik jelenleg, akkor ha ez valóságá válik, akkor ezek a témák, ezek a, ezek a kibocsátások jobban mondva Ezeket nem érinti az MRL, ugyanis azokat nem lehet majd érvényesíteni. Vannak azonban, van azonban kiút az új kibocsátások esetében, és már tavaly értesítettük erről a bankokat, hogy az új kibocsátások esetében, hogyha nincs meg a jogbiztonság, akkor úgy kell tekinteni, hogy egy szerződéses záradékról van szó, és itt a trükkös pont az, hogy mi van a meglévő kibocsátásokkal, jó, felveszünk egy záradékot, oké, okay, de most egy meglévő szerződést kiegészíteni egy záradékkal, ez soha nem könnyű feladat. A jelenlegi megoldásunk, vagy álláspontunk az, hogy figyelmeztetjük a bankokat, figyelembe véve, hogy egyes kisebb bankok talán nem is tudják, hogy probléma van illetve belső szempontból is nagyon pontosan megvizsgáljuk és tisztázzuk, hogy mennyi maturitás van még hátra, mi a lejárati idő, de ez a probléma még ott van, ez magától nem fog megoldódni. Úgyhogy persze azt reméljük, hogy lesz átmeneti időszak, és valamilyen okos jogi megoldás erre a problémára. És persze megint csak a parlamenti képviselőkre tekintek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az utolsó kérdés, vagy akár megjegyzést, jobban mondva, nagyon fontosnak tartom, hogy milyen feltételrendszer fűződik a szanáláshoz, olyan szanáláshoz, amely eltér a feltőkésítés feltételrendszerét. Ugye 8 százalék plusz az ön által említett szanállási stratégiában foglalt, és természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a backstop, a védőháló hitelessége az, hogy meglegyen, feltéve, hogy az előzetes feltételek teljesülnek. Persze ezt önök értékelik, önök vizsgálják, nem pedig más szervek, hiszen ez túlságosan bonyolultá válna ezen, össze, ezen eszköz hatékonyságával kapcsolatban. Aztán van még egy téma, nagyon érdekes utalást tett arra a tényre, hogy tisztában kell lennünk továbbiakban is a finanszírozás kérdésével a szanálás során. Szólna erről részletesebben, illetve hogy hogyan lehet finanszírozás segítségével a szanálást megelőzni, úgy tűnik, hogy erről megfeledkezünk, pedig ez legalább annyira fontos. Ott van a 32-es cikk a finanszírozással kapcsolatban. Hogyan lehet elkerülni, hogy ezek eh, kiürüljenek? Tehát legyen olyan eszköz, amivel elkerülhető a nagyobb finanszírozási probléma a szanálás keretében. Köszönöm szépen, köszönöm a bátorítást. A védőháló hitelességével kapcsolatban mindig el, ismétlem a mondandómat, remélem, hogy ez át is megy. A szanállás során a finanszírozás kérdése, ezzel kapcsolatban a megbeszélések éppen csak elkezdődtek, és nagyon pozitív a hozzáállásom azzal kapcsolatban, hogy az ACP már elkezdte a saját szanálás finanszírozási eszközét, de azért szeretném elmondani, hogy ezt a szanálás előtt és a szanálás során is figyelembe kell venni. Lehet, hogy van erre ötletem, és azt már korábban is láttuk, nagyon óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy a szanálás előtti finanszírozás, hogyha az ember folyamatosan folytatja a finanszírozást, akkor lehet, hogy a szanálás a végén költségesebbé vagy bonyolultabbá válik. Ezért fontos figyelembe venni azt, hogy mikor van az a pont, amikor meg kell indítani a szanálási folyamatot, vagy pedig még mindig abban a helyzetben vagyunk-e, hogy megpróbáljuk fenntartani a helyzetet, és remélni a jó megoldást. Nem tudom, hogy egy óriási finanszírozási eszköz egy csőd közeli állapotban lévő bank esetében nem tudom, hogy problémát vagy megoldást jelenten. Nagyon nehéz téma. Igen, nagyon nehéz, ugyanis nem tudjuk, hogy a finanszírozási probléma átmeneti csupán, vagy fizetésképtelenségi probléma. Minden esetre értékelem, hogy egyetért ön is abban, hogy kettős dimenzióról van szó. A szanálás előtti finanszírozás nagyon bonyolult, hiszen a két kategória között különbségek kell tenni, de a probléma mégis létezik, és örülök annak, hogy önök is ezzel tisztában vannak ezzel. Nagyon szépen köszönöm tehát, hogy itt volt velünk. Köszönöm ezt a nagyon érdekes meghallgatást, ezt a pontot akkor lezárjuk. Kellemes nyári szünetet kívánunk önnek. Most akkor egy nagyon rövid két perces szünetet tartunk, mielőtt szavazni kezdünk.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 So, dear colleagues, um, we can move to the vote. I would... Kedves kollégák, ja, egy szavazást tartunk először, megnyitom a szavazást. still some colleagues to vote. Can everybody vote? So at least for the test. Mindenki szavazott a tesztszavazáson? használják a kártyáikat. Két kolléga még nem szavaz. Látni kell a csoportok számát, ezért végezzük el a tesztszavazást. Nem szeretnék senkit csak kényszeríteni, de arra kérnék mindenkit, hogy szavazzon. Akkor most le is zárjuk a tesztszavazást és megkezdjük a szavazást, az igazit először is. Versenykép, versenyügyekről folytattunk egyeztetéseket, a, a, az árnyék jelentéstevő szeretne néhány szót szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Először is köszönetet mondanék önnek, illetve a kollégáknak, akik részt vettek ebben a tanácssal folytatott háromoldalú egyeztetésen. Azt hiszem, jó kompromisszumot értünk el összességében, több függetlenséget nyertünk a, az illetékes hatóságoknak, és erősíteni tudjuk az európai versenyszabályokat. Egy dologra hívnám fel a figyelmüket, az ideiglenes intézkedésekre. Folyik erről egy vita, illet arról is, hogy a digitális gazdaságban ezt hogyan lehetne gyorsítani. A bizottság fog egy nyilatkozatot tenni ezzel kapcsolatban. Ez is a, ez egy, meg, ez megegyezésünk része. És egyébként mellette tudnánk szavazni egy bizottsággal együtt. Köszönöm szépen a, az előadónak, és gratulálok az elvégzett munkáért. Ez egy nagyon jó eredmény számunkra. Megvan a bizottsági közleménynek is a szövege, úgyhogy teljes így a kép. Nem fogom ezt most felolvasni, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív eredmény. Úgyhogy most akkor meg is kezdhetjük a szavazást a, a szövegről. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 mellette, 4 ellene. És most eltűnt az eredmény. mindjárt felfedezzük, hogy hányan tartózkodtak. Ha jól emlékszem, 44-en voltak mellette, 4-en ellene, és 4-en tartózkodtak, úgyhogy gratuláció a jelentéstevőnek. A Tom Bendenkendelere jelentésre megyünk tovább. Négyes módosító mellette ellene Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-as módosító e, mellette, ellene tartózkodnak. Elutasítottuk. 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 35-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás. Nem láttam az EPP-t, úgyhogy leellenőrizzük a 35-ös módosítót, megnyitom a szavazást. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es módosító mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk, 36-os módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, 37-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, 37-es módosító tehát. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene és ellenőrizzük ezt, tehát megnyitom a szavazást a 42-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es módosító mellette ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es módosító mellette ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 48 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 8 es kompromisszum mellette ellene. Tehát 8-as kompromisszum mínuszt látok. Csak két csoport támogatja, úgyhogy ellenőrizzük a 80-as kompromisszumos javaslatot. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es módosító, illetve 8-as. Mellette elnézést, eltévesztettem. 52-es, mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, ellenőrizzük. 55-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58, 59, 13 mellette ellen elfogadtuk. 16 és 14 mellette ellen elfogadtuk. 15-ös mellette ellene elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk, 20 mellette ellene tart, és ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 20-asnál. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 24 mellette ellene. Zöldek ellenzik? Oké, okay, akkor ellenőrizzük 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk két szavazattal, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, mehetünk tovább a 30-eshoz mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. És akkor megszavazzuk az egészet, név szerint a, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 támogatás, 4 ellenzés, 4 tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Elfogadtuk a szöveget, megyünk tovább. Brian Hayes jelentésre, eu és harmadik országok között, ami a pénzügyi szolgáltatásról szóló szabályokat és felügyeletet, felülvizsgálatot jelenti. B kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 62 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 63 mellette ellene tartózkodás el, elutasítottuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, E elfogadtuk, F kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as módosító elfogadtuk, G mellett, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, I mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, J mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító 119 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, O mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, P mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K, Q mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 172-es módosító mellette ellene tartózkodás illetve ellenőrizzük ezt a szavazást. Ha jól láttam, elutasították, de utána járunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 172 mód- módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. S mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. T elfogadtuk U mellette hát ellene tartózkodás elfogadtuk. 194 mellette ellene tartózkodás, illetve ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 200 a smódosító. Kétezes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 206 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 207 mellett ellene tartózkodás, illetve ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. 208 mellette ellene LPP e nem láttam a jelzést, elfogadtuk. W kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 2012 mellette 2012 mellette tartózkodás, ellene tartózkodás elfogadt, elutasítottuk, megnyitom a szavazást az ellenőrzés céljából. Tehát akkor ő támog, önön támogatja, mert élet láttam. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Y mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 230-as módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 231 mellette ellene ellenőrizzük. 231, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg, 224-es bekezdés mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Egytől nyolcig, el, mellette, ellene, ellenőrizzük. Bevezető rendelkezések 1 nyolcig. Úgy vettem ki, hogy ellene, lezárom a szavazást, elfogadtuk. nem volt itt nagy ellentmondás a bevezető rendelkezésekkel kapcsolatban. Egyes módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, három mellett ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a, a kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, mellett 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 18-as módosító mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 23-as módosító mellett elletett tartózkodás, ellenőrizzük ezt a, ezt a módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 25-ös módosító mellette? Ellenem. Tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. 27 mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk 28 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-tal elutasítottuk, elkompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 34-es mellette ellene tart... ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 34-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. vezető rendelkezés G, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Név szerinti szavazás az egész szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 mellette, 4 ellene, 2 tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Concluded the vote. Lezártuk akkor a szavazást. Most az ülést berekeztem 17 óra 15-ig, amikor eszmecserét tartunk a miniszter úrral, Hartwig Lögerrel, aki az ECOFIN elnöke, osztrák pénzügyminiszter, tehát 35 perces szünetet tartunk.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

Dear colleagues. Kedves kollégák, szeretném üdvözölni az osztrák pénzügyminisztert, hát Hartwig Lögert, ahogyan biztosan tudják, az ECOFIN elnöke is ebben a szemeszterben. És nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és azt is köszönjük, hogy most bemutatja az osztrák elnökség prioritásait az ECON munkaterületén. Ez egy elég széles körű terület, ahogyan azt mindannyian tudják, és számos kulcsfontosságú témát lefed. Ezekről a témákról nagyon sokat vitáztak az Eurócsoportban és az ECOFIN-ben is, a tanács üléseken is, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy most eszmecserére kerülhet sor önnel. Tájékoztat minket tehát az osztrák prioritásokról, és olyan témákról, amikkel kapcsolatban oldalú egyeztetések kezdődtek múlt héten, illetve e héten. A bankcsomagról lesz szó többek között, úgyhogy nagyon nagy kihívással nézem be az osztrák elnökség ez nagyon gyakran előfordul a jogalkotási periódus végén. Ilyenkor gyűlnek fel jogalkotási feladatok, kumulálódnak, és nem csak a mennyiség számít ilyenkor, hanem a minőség tekintetében is nagy kihívásokkal lehet szembenézni. Úgyhogy nagyon értékeljük azt a nyitott hozzáállást, amelyről az osztrák elnökség tanúbizonyságot tett, amelyel megközelíti a, ezeket a témákat, és ahogy kezeli a parlamenttel való kapcsolatát is. Nem szívesen olvasok Európai Tanácsi, Európa Tanácsi állásfoglalásokban általános olyan jellegű megjegyzéseket, hogy esetleg az általános megközelítés fontosabb, mint a parlamenttel folytatott egyeztetés. Vannak különböző kollégiumok, az európai polgárokat képviseli az egyik a másik pedig a tagállamokat, és egyenlő, egyenrangúak, úgyhogy úgyhogy az elnökségnek fontos szerepe van, hogy közvetítsen, és konstruktív, illetve nyitott szemlélettel közelítse meg a, a, az eszmecseréket, párbeszédeket és a feladatokat. Itt a bankcsomagról is beszélünk, illetve a tőkepiaci unióról, EU Invest, fontos jogalkotási dosszékról lesz szó, és nagyon sok sikert kívánok a kihívások kezeléséhez. A legjobbat megtesszük a saját oldalunkon, így Európai Parlamentként próbálunk pragmatikusak lenni, konstruktívak és nyitottak vagyunk a pozitív kompromisszumokra, hiszen Európának döntésekre van szüksége. Számos dossziét le kell zárni, be kell fejezni, jobb keretlen, keretre van szükség a bankuniónak, több beruházásra van szükség, úgyhogy ambiciózus feladataink vannak, de optimista vagyok a az együttműködés tekintetében. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és most öné a szó a bevezető megjegyzései tekintetében. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, nagyon örülök, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma az Európai Parlament Ekkonszak Bizottságában. Első ízben vagyok itt, és az osztrák elnökség keretében is először teszem itt meg a látogatást, és nagyon örülök, hogy informálhatom őket bizonyos témákról, és válaszolok a kérdéseikre is szívesen. Harmadik alkalommal tölti be Ausztria az elnökséget európai szinten, és meg vagyunk győződve arról is, hogy sikerülhet, illetve sikerülni is fog közösen önökkel együtt számos jogalkotási kezdeményezést ebben a hat hónapban, az elnökségi hat hónapban be, be tudunk majd fejezni. Szeretném így bevezetésképpen köszönetemet is kifejezni a bolgár elnökségnek. A bolgár elnökség 2018 első fél évében számos témát, számos dossziét tudott továbbfejleszteni, és néhányat le is tudott zárni elhatároztuk, hogy a következő hat hónapban négy kulcsfontosságú kérdéssel fogunk foglalkozni a gazdaság és a pénzügyek tekintetében. Az egyiket már említette az elnök is, oda fogunk figyelni, illetve erőfeszítéseket fogunk tenni, hogy a bankunió felépítését, felépítésében előrelépéseket tegyünk, illetve ebben az összefüggésben a tőkepiaci unióra Unió fejlesztését is próbáljuk előmozdítani. A második fontos téma az a, az a GMO további elmélyítése, a, ez pedig a bizottság javaslatán fog alapulni. A harmadik terület az hatékonyabb és méltányosabb adóztatásra vonatkozik európai szinten. Ezt szeretnénk elérni. A negyedik téma pedig ebben az összefüggésben szintén egy fontos szempont. Itt a 2019-es költségvetésről van szó az Európai Unió számára. E, ebben a tekintetben is, e, ebben a félben előrelépéseket szeretnénk elérni. Mielőtt az egyes témákra konkrétan rátélek, szeretnék áttekintést adni a mi szempontunk, szempontunkból az, az általános gazdasági helyzetről Európában. pozitív helyzettel találjuk magunkat szemben, így osztrák elnökségként, egész európai, teljes európai spektrumban pozitív jellegű gazdasági elmozdulások érvényesülnek, és ez 2017 hetet nézve is csúcsokat hozott a a GDP tekintetében az egyes tagállamokra levetítve az euró övezetben és megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy az intézkedéseinkkel európai szinten stabilizálódást érjünk el, illetve ezt a fejlődést, biztosíthassuk ennek a fejlődésnek a fenntarthatóságát. Közösen az elmúlt években elértük, hogy az a pénzügyi és a gazdasági válság nehéz évein túljutottunk, és ezzel pozitív fejleményeket tapasztalhattunk a munkaerőpiacon, illetve az, a deficitek esetében is jobb helyzetben találjuk magunkat. Ebből a szempontból is pozitívan tapasztalhatjuk azt, hogy az Unió tagállamaiban egyértelmű világos reformlépések történtek, amelyek megerősítették ezt a pozitív előrelépést és a stabilizálódást. A reformok tekintetében azonban meg kell jegyeznem, hogy még mindig hogy be kell ismernünk, hogy van itt, vannak itt még kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk. Például felmerül az a helyzet is, hogy a, az állami adósságok esetében, és a magánadóságok esetében intézkedéseket kell tenni, illetve a, a munkanélküliség pozitív fejlődése még egyes európai országokban, főleg a, a fiatalok munkanélkülés, munkanélküliségét tekintve nem ért el a megfelelő szintet, ez még túl magas. És ami a bankokat illeti, Ebben az összefüggésben is beszélnünk kell még a nem teljesítő hitelekről. Itt is van még mit javítani. Ugyanakkor azt is tudatosítanunk kell, hogy az előbb említett növekedés nem korlátlan, és nem lehet korlátlanul, alap, korlátlanul alapul venni hanem a pénzpolitikai impulzusokon túl olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy, ezt, hogy az Európai Uniót fenntarthatóvá tegyük. Elismerjük, hogy jelenleg nemzetközi szintéren komoly, komoly feszültség alakult ki, olyan problémák álltak elő, amelyeket, amelyeket például a protekcionizmus növekvésével jellemezhetünk, illetve kereskedelmi háborúról is beszélünk mostanában. És ezt ez kihívást jelent, ugyanakkor ugyanakkor előrelépésre is adhat okot, akár technológiai szinten, és Európában egy, akár egy demográfiai változást is előre mozdíthat. ki kell használni a pozitív konjunktúra kedvező keretfeltételeit, annak érdekében, hogy ezekre a kérdésekre is választ tudjunk adni ebben a kedvező időben. És akkor most szív, ebben az esetben szívesen idézek az IMF és a Világbank megállapításaiból is. Ők is megfogalmazták, hogy amikor süt a nap, akkor van annak az ideje, hogy megjavítsuk a tetőt és ez érvényes európai szinten is az adott helyzetekre. A tartalmi témákat illetően, ami a bankunió témáját illeti, ez egy komoly prioritás, komoly helyet foglal el az intézkedéseink sorában, és mindent meg fogunk próbálni ebben a tekintetben is, hogy a a programban a kockázatcsökkentés is megfelelő teret kapjon. A kockázat megosztásra is hangsúlyt szeretnénk helyezni. Itt van egy ütemterv a 2016-os évből, amely megfogalmazza a, a konkrét lépéseket, illetve a lépések időbeosztását erre építünk az Európai Tanács, az Európai Tanács szintjén. Megkezdünk politikai tárgyalásokat az európai betétbiztosítási rendszerrel kapcsolatban is. Itt ezt az ügyet is szeretnénk az elnökségünk során előre mozdítani, és a kockázatcsökkentéshez egyébként más intézkedéseket is foganatosítani fogunk. Üdvözlöm azt, hogy már zajlanak háromoldalú egyeztetések a parlamenttel az úgynevezett bankcsomagról. Ebben szerepet, játszik a, szerepet játszanak a kockázatcsökkentési intézkedések is, és ez is egy fontos témáját képezi az egyeztetéseknek, és nagyon remélem, hogy közösen, konstruktívan, még az év vége előtt ezt a csomagot el tudjuk fogadni. Más prioritást jelent még ezen a területen mindenképpen a nem teljesítő hitelek témája. Ezeket tovább kell csökkentenünk, illetve az új ilyen jellegű hitelek keletkezését meg kell akadályozni. Erre is vannak jogszabálytervezetek ezeket a jogszabály tervezeteket is elő kell mozdítanunk eh, ebben a, az időszakban, tehát a következő hat hónapban. Mindent meg fogunk próbálni annak érdekében is, hogy eh, bevezessük a közös védőhálót, a közös eh, az egységes szanálási testület érdekében. Júniusban az Eurócsúcson meg, megegyeztünk abban, hogy ez a védőháló, ezt a védőhálót részben az Európai Stabilitási Mechanizmus fogja állni. Ez képezi, képezi tehát az alapját részben. Összehangoltuk a munkánkat az Eurócsoport elnökségével, és abban indul, indulunk ki, hogy ebben az összefüggésben is sikeresen tudunk eljárni az elnökségi időszakunk során. Végezetül pedig a bankunióval kapcsolatban nagyon komoly költségekkel állunk szemben a határon átívelő tranzakciók esetében, és ebben a tekintetben is szeretnénk egyességre jutni a parlamenttel. Ezt a témát is ki szeretnénk pipálni az elnökségi időszakunk során. A tőkepiaci unióra is rátérnék, ez is egy fontos szempont hogyha a, az európai együttműködés elmélyítésére gondolunk a tőkepiacon, arról van szó, hogy nagyobb sokszínűséget szeretnénk te, teremteni a finanszírozási források tekintetében, és szeretnénk javítani a hozzáférést a KKV-k esetében is a különböző finanszírozási forrásokhoz és finanszírozási modellekhez. Abból indulunk ki, hogy a rendelet keretében európai piaci infrastruktúrákról is tudunk majd egyeztetni. Itt főleg a kis résztvevők számára olykor problematikus clearing helyzetek teremtődnek, és a CCP-k esetében is jó lenne, hogyha tovább tudnánk haladni. Az a PEP-nek nevezett európai magánnyugdíj termék ügyét is szeretnénk előre mozdítani az elnökségünk során. Úgy gondolom, hogy jó alapokról indulunk, és fontos lenne egy egészséges versenyt teremteni a nyugdíjtermék felkínálói között európai szinten, és a megtakarításokat hosszú távú befektetésekbe felé kellene irányítani. Ez is egy fontos téma az, annak érdekében, hogy az intézkedés minőségét is előtérbe tudjuk helyezni. A határokon átívelő tevékenységek ugyanúgy fontosak a befektetési alapok esetében is. Ezek, ez a téma is fókuszba kerül. A gazdaság és politika irányítás és koordináció látható, vagy ennek a szándéka látható a tárgyalási mandátumban, a dossziékban, és emellett, ezek mellett a stabilitásra és a konvergenciára is hangsúlyt kell helyezni az egyes tagállamokban. Ezen a területen a stabilitás és növekedési paktum betartását szeretnénk garantálni, és Mindezt az európai szemeszter keretein belül akarjuk garantálni, mármint a jobb végrehajtását az országspecifikus ajánlásoknak. Az elnökségünk a 2019-es európai szemeszter előkészítésében érdekelt. Lesz egy szokásos éves növekedési jelentés, és ebből fakadó ajánlásokat is meg fogunk fogalmazni az eurozónára vonatkozóan. Továbbá a tagállami javaslatokat is a, végrehajtás, a reformok végrehajtásával kapcsolatban is figyelembe vesszük, ösztönözzük majd, és elsősorban azt a javaslatot fogjuk majd megfogalmazni, a már ma is egyébként egy háromodra egyeztetés tárgyát képezi, és amely arra irányul, hogy a technológiai támogatást, a technikai segítségnyújtást, ennek a költségvetését növeljük meg. Erről már úgy tűnik, hogy a mai háromadó egyeztetésen egy előzetes megegyezés született, ezt kell csak akkor tulajdonképpen majd végleges formába önteni. Másfelől pedig a bizottság javaslatát és a strukturális programok reformjára vonatkozó javaslatát különösképpen megfontoljuk, és ebből megpróbálunk kihozni egy megfogható eredményt ugyancsak. Az adóztatás területén hatékonyabb és igazságosabb adóztatást akarunk, azon leszünk, hogy az adórendszerek átláthatósága javuljon, a költségvetési beágyazottságával együtt, és a tagállamok olyan intézkedéseket hozhassanak, amelyek a káros adóverseny elkerülik, illetve hatásait enyhítik, és az adócsalást, adóelhallgatást, adó elkerülést szankcionálják. A globalizáció kapcsán az a szándékunk, hogy az új technológiák fejlődésével párhuzamosan és a globalizáció hatásaira való tekintettel adó reformokat hajtanánk végre, megadóztatnánk a modern technológiákat. Az a tanácsi elnökség a digitális gazdaság megadóztatását különleges prioritásként kezeli. A bizottsággal március végén erről már írományt váltottunk, és a digitális szolgáltatók, a nemzetközi szolgáltatók európai adóztatása vonatkozásában már konkrét OECD által is láttam, az ott javaslataink vannak és azokat a szerződéseket, amelyeket ezekkel a cégekkel kötöttek európai felek, felül szeretnénk vizsgáltatni. Már e hét elején is volt egy magas szintű konferencia Bécsben, ahol ennek a részleteiről, a digitális gazdaság megadóztatásáról volt szó. Ezt nagyon nagy lendülettel próbáljuk előrevinni ezt a témát. Még a tanácsnak erről nincs végleges álláspontja, de szeptember elejé informális ECOFIN tanácsülésen ez lesz a legfőbb témánk. A hazárat értékadót is szeretnénk modernizálni, egyszerűsíteni, annak érdekében, hogy a KKV-k terhei csökkenjenek, ezt is komolyan vesszük majd. Ezeken túlmenően a közös társasági adóalap vonatkozásában Szeretnénk prioritásainkat a tanácsi elnökség során érvényesíteni, amelyek abban állnak, hogy széles körűen és egyre egységesebben definiált társasági alap definíció érvényesüljön Európában, és ezáltal igazságosabb legyen európai szinten az adóztatás. Végül pedig azon országok listáját, amelyek adóügyekben nem hajlandók együttműködni, azt külön kezeljük, és a közösen elfogadott működő alapoktól való eltérésüket nyilván tartva megpróbáljuk őket arra ösztönözni, és ennek már most látható hatása, hogy ilyen listát ö, írunk, hogy, hogy önkéntesen hozzáigazítsák ezek az országok rendszereiket az általunk elfogadott közös normákhoz. Akár globális szinten is sikerre vive ezt. A 2019-es költségvetés tekintetében pedig a 2018-ban elhatározott költségvetés 100%-os végrehajtásában vagyunk érdekeltek, azon leszünk, hogy ez megvalósuljon, hogy a megfelelő pénzeszközök a kijelölt prioritások mellé odarendelődjenek, és a 2019-es költségvetésről szóló vitát ugyanazok az elvek határozzák meg, amelyeket 2018. februárjában az ECOFIN tanács már elfogadott, és amelynek során mandátumot kaptunk ennek a levezetésére, a tárgyalások levezetésére. Most van egyébként a 2019-es költségvetési javaslat tanácsi megtárgyalása, az első kör, és majd utána a parlament álláspontját is meghalljuk, és szeptemberben pedig közös megegyezésre próbálunk majd jutni. Örülünk annak, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget immár harmadik európai tanácsi elnökségünk során e komoly kihívások kezelésére, feladatok megoldására. Nyomást fogunk gyakorolni a tagállamokra, hogy a Brexit kapcsán is megegyezésre jussanak, és jövő év elejétől pedig tudjuk, hogy ugye már nem mi leszünk az elnökség, de a parlamenti választások tükrében nagyon fontos, hogy minél több dossziét le lehessen zárni időben, és várom, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk, és remélem is a következő hónapok során. Thank you very much. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt a nagyon átfogó előadást. Most pedig akkor Következnek a képviselők, az első hozzászóló már Keresz. Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorerst einmal herzlich willkommen. Tisztelt miniszter úr, kedves kollégák, először is szeretném üdvözölni itt ebben a körben, és köszönöm az előadását. Ma különleges helyzettel nézünk, állunk szembe, hiszen Andrea Strátyel is itt van velünk egész délután, és figyelmel kíséri a, a bizottság munkáját. Nos, vállaljuk ezeket a prioritásokat, amelyeket az osztrák elnökség tudott, tűzött ki, főleg a bankunió elmélyítésének kérdése fontos számunkra. Itt nem csak az édiszről van szó, hanem a rizikó, tehát a kockázat csökkentésről, ez olyan feladat, amit okosan kell megközelíteni. Lenne egy kérdésem a, a GMU-val kapcsolatban. Az euró még mindig az egyetlen olyan valuta a világon, amelyek, amelyet nem támaszt alá fiskális adó politika. Az lenne a kérdésem, hogy az osztrák elnökség hogyan, milyen véleménnyel bír az kormányok közti megoldások esetében. Itt a, az ESM védőernyő kiépítésére gondolok, vagy illetve azt a kérdést is feltenném, hogy az osztrák elnökség úgy gondolja, hogy az euróbüdzsé összességében az, a, az euróbüdzsének a helye az általános költségvetésben van, illetve milyen szerepet játszik a, a digitális gazdaság megadóztatása, és hogy ebben a, ebből a költs, költségvetésből a nem euró tagországok is részesüljenek el. Van egy külön bizottságunk, amely az adóügyekkel foglalkozik, és nem csak az adó elkerülés témájával. És ezzel a bizottsággal is egyeztettünk az adóügyi kérdésekről. Néhány nappal ezelőtt Európa, Európa szert, kiderült, hogy Európa szerte az ország specifikus ajánlások végrehajtása milyen mértékben történik, stimmelnek, helyesek-e azok a számok, amelyek ebben a tekintetben napvilágot láttak, és mit lehet elkövetni annak érdekében, hogy az ország specifikus ajánlásokat jobban és teljesebben végrehajtsák az egyes tagállamokban. Ja, vielen Dank äh, für die... Köszönöm szépen az első kérdéseket. A bankunió témájára szeretnék először rátérni. Az ECOFIN tanács keretében folytatott viták mentén, illetve a tanácsi állásfoglalás kapcsán szeretnénk, szeretnénk betartani a a lépésenkénti megvalósítást, gondolok itt a második és a harmadik pillér megvalósítására, és ebben a tekintetben tiszteletben tartjuk az ütemtervet, amelyet korábban itt megállapítottak. A, csa- a tanácson belül is különböző megközelítések léteznek azzal kapcsolatban, hogy a kockázat minimalizálás és kockázat megosztás terén milyen, mennyire haladjunk előre. De a bizottsággal most kidolgoztunk egy alternatív megközelítési lehetőséget, amely lehetőséget teremt arra is, hogy politikai szinten, akár a harmadik pillérrel is foglalkozunk ezen a területen, és Ausztria is hozzá fog járulni ennek a témának a felgöngyörítésében annak érdekében, hogy a, ezt a témát a tanácson belül konszenzus övezze idővel. Bízom abban, hogy a kockázat minimalizálás területén előrelépéseket tudunk tenni, és önökkel együtt parlamenti szinten is mélyíteni tudjuk majd ezt a, ezt a hozzáállást. Ami a GMU-t illeti, a bizottságnak van itt egy javaslata, amelyet múlt decemberben tett közzé, és ez a javaslat számos témára tér ki. Ezen a téren prioritással tekintünk a témákra. Elsősorban a bankunió befejezése lenne a fontos, illetve második szinten tudatosítani kell azt is, hogy az ESM területén kialakítunk egy közös, közös védőhálót az egy, egy, egységes tanási testület számára. Ezt is még konkrétizálni kell, és ezt meg is fogjuk tenni. Látom ennek a lehetőségét még a mi elnökségi periódusunk alatt. És ennek a kérdésnek a továbbfejlesztése, tehát az eszközök továbbfejlesztése, eljuthatna egy európai valuta alaphoz. Ez is egy realisztikus elképzelés. Kiindulhatunk az elszemből, és ezt a bővítést innen nézve meg tudjuk majd valósítani. Arra is van igény, és ez túlmegy az osztrák elnökségi időszakon, hogy a fiskális kapacitásokhoz tartozó témákról egyeztessünk, Említettem itt a támogatási reform kezdeményezést, e, ebben a tekintetben is különböző pozíciók érvényesülnek a, csalá- a tanácsban. Eltérnek a vélemények, hogy mennyire van szükség egy ilyen jellegű támogatásra. És Németország, illetve Franciaország is benyújtott egy javaslatot, abban az összefüggésben, hogy szükség lesz annak tisztázására, hogy ezt tartalmilag hogyan pozícionáljuk. Ami pedig a strukturális reformokat illeti, illetve a, a szemeszter ajánlásainak megvalósítását, már utaltam arra, hogy megpróbálunk olyan intézkedéseket hozni, hogy a megvalósításokat valóban meg tudjunk valósítani. Az említett számot Ausztria tekintetében nem tudom megerősíteni, de ennek majd utána fogok járni. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. A tolmácsolás 18.30-ig áll rendelkezésre, ezért nagyon gondosan kell ügyelnünk a hozzászólási időre, úgyhogy mindenkitől azt kérem, hogy két percben kérdezzenek, három percbe korlátozok a válaszok idejét, és csoportosítsuk a kérdéseket. Pervans Perez következik. Oh, merci. Vous avez euh, évoqué euh, la création. Említette, hogy meg kell teremteni a szanálási alap biztonságát, kereteit, ez összhangban van azzal, amit König úr mondott, és gyors döntéshozási mechanizmus kell lábra állítani, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a bizottság maga is egy lassabbat javasol, és az európai szemeszterben sem eléggé ambíciózus e tekintetben. Ez egy új irányítási rendszert feltételez. Elmondaná nekünk, hogy ön hogyan látja ennek a biztonsági keretnek, hálónak a működtetését? Hogyan fog megvalósulni a gyors bank szanálás? Ugye ott vannak a nemzeti parlamentek, azokat is meg kéne hallgatni, és az európai ö, valuta alapon belül úgy tűnik, hogy a francia-német javaslat egy stabilizációs alap létrehozását is javasolná. Először erről még most ne beszéljünk, hagyjuk ezt, mert elvileg az Európai Központi Banknak kéne ezzel foglalkoznia. Aztán számos egyéb javaslat is volt itt, szinte katalógus lehet belőlük írni, de érdekelne, hogy ezek közül konkrétan az országonkénti elemzés jelentéstétel ügyét hogyan látja, ezt a parlament már régóta szorgalmazza. Milyen pontos időtervet lát megvalósíthatónak a tanácsi munka csoportok tekintetében? Ugye a bolgár elnökség sajnos nem nagyon gyorsította fel ezt a folyamatot. Mit tesz majd az osztrák? Köszönöm szépen! a kérdéseket. Az ESM irányítási mechanizmusát, illetően a valuta alap vonatkozásában azt kell látni, hogy a tanácsi vita során egyes országok világosan leszögezték, hogy tisztán formális parlamenti jogi, eljárás jogi okok miatt ők ezt nem tudják elfogadni, vagyis blokkolják a folyamatot, a javasolt modell irányába történő ellépést, de azon vagyunk, hogy az egyes kormányok erre megoldást találjanak, és az úgynevezett eines europäischen Währungsfonds äh, in die Möglichkeit. A közös védőhálót mégiscsak sikerüljön megvalósítani. Az a lényeg, hogy a védőháló gyakorlati működtetése lehetséges legyen. Az európai valuta alap, mint kifejezés, benne szerepel a bizottsági javaslatban, ennek a reformja. Ezeket együtt ebben a formában mi tovább is megpróbáljuk kezelni. Ami az országonkénti jelentéstételt és eljárást illeti, írodott már erről egy dosszié, amelyben benne van az a potenciál, hogy megegyezés szülessen, de ezt egyelőre bilaterális egyeztetések formájában próbáljuk nyélbe ütni azokkal a tagállamokkal, amelyek meggyőző munkát igényelnek. Az osztrák elnökség szerintem képes lesz arra, hogy a tanácsban a politikai hangulatot úgy alakítsa, hogy megegyezés szülessen, de megígérni ezt nem tudom, csak törekedni fogunk rá. Thank you. Köszönöm szépen. Caroline Adgergal. Yes, thank you, Chair, and also thank you, Minister, for... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. Két rövid kérdésem volna. Az első az, hogy az elnökségnek mi az álláspontja a szanálási alappal kapcsolatban, és egészen pontosan a CCP-vel kapcsolatban, ugyanis eléggé sürgető ez a téma, a parlament készen áll a tárgyalása, ezért szeretném tudni, hogy ön ezt sürgőségi kérdésként kezelie, és mit gondol, megállapodásra tudunk-e jutni az önök elnöksége alatt, illetve egy pótkérdésem is van, tudom, hogy a digitalizáció ban is érdekelt, ezért szeretném felhívni a figyelmét a CCP vel kapcsolatban arra, hogy egy kiber fenyegetés is előfordulhat. Nem tudom, hogy ezzel a napi rendjükön foglalkoznak-e. Remélem, hogy erre is tud válaszolni. Köszönöm. Ja, ich äh, beginne. Akkor kezdeném a második kérdéssel, hogyha megengedi. Ez a digitális gazdaság megadóztatására vonatkozik. Nagyon széles spektrummal dolgozhatunk itt. Van két nagy téma, két nagy terület, annak érdekében, hogy méltányosan megvalósíthassuk ezt az adóztatást európai, de lehetőség szerint globális szinten is, és ismerik azt a javaslatot, amely a szolgáltatások átmeneti jellegű adóztatást javasolja, Ebben az összefüggésben vannak, folynak bizonyos tevékenységek, amelyek abba az irányba mutatnak, amelyet ön is említett, és vannak itt olyan témafelvetések, amelyek összefüggésben állnak a, a kriptovalutákkal, a kriptoeszközökkel. Számos európai országban szereztek már negatív tapasztalatokat ezen a területen, és biztosítanunk kellene azt, hogy egy megfelelő szabályozási keret övezi ezt a jelenséget, amely lehetővé teszi az új üzleti modellek pozitív fejlődését is. A biztonság kérdése is fontos az egész területen, ide tartozik a, a kiberbűnözés is, ezt is figyelembe kell venni, erről is vitáznunk kell a, szerintünk, és az említett munkacsoportban múlt héten megtapasztalhattam, hogy, hogy ezekről a témákról is szó esik. Ami pedig az intézkedéseket, intézkedéseket illeti, mindent meg fogunk próbálni annak érdekében, hogy a tőkepiaci unió területén előrelépjünk, ide tartozik az is, amit ön említett, az emirrefit témák, ezeket is szeretnénk pozitívan előmozdítani, lehetőség szerint lezárni, és jó alapokkal rendelkezünk az említett kockázati helyzetek tekintetében is. Abban, abból indulunk ki, hogy a kockázatcsökkentési intézkedések tekintetében is decemberig eljutunk a dosszié lezárásáig. Thank you. Köszönöm szépen. Következő képviselő, Scott Cato képviselő. Az egyik prioritásokkal kapcsolatban a bizottság egyértelműen jelezte az álláspontját, és reméljük, hogy ezzel kapcsolatban a parlamenti mandátum során még sikerül megállapodásra jutni. Örülünk, hogy ezzel a programmal kapcsolatban sikerült eh, előrelépni, Tehát néhány kérdésem lenne ez összör is. Szeretnének, elkötelezettek-e ezen program megvalósítása mellett, és az ISRD mellett is kiállnak-e? Támogatnák-e, hogy a politikai megállapodás a bizottság taxonómiai javaslatával kapcsolatban E, elfogadásra kerül, illetve a közzététellel kapcsolatos szabályozást, illetve a fenntarthatósági kockázatokat is figyelembe veszik a munkájuk során. Äh, allgemein geantwortet auf die Általánosan megválaszolva ezt a kérdést, azt lehet mondani, hogy aktív közös alappal rendelkezünk, a fenntarthatóságért felelős minisztériummal is Ausztriában. Olyan témákat hozott szóba, amelyek az említett minisztérium területére tartoznak. Ezt figyelme kísérjük, és a fenntartható pénzügyek témáját illetően is látjuk a lehetőséget, hogy a tőkepiaci Unió belül tovább lépéseket tegyünk az ecofim ben és a tanácsban is, az ecofim ben ha jól emlékszem, májusban volt ezzel kapcsolatban egyeztetés és pozitív előrelépések, és reméljük, hogy az elnökségünk során is előre tud lehet mozdítani ezt a kérdéskört. Thank you. Köszönöm szépen, Dimitris Papadimulis következik. Köszönöm szépen, üdvözöljük itt, miniszter úr. Látom, hogy Ön eléggé konkrétan fogalmazott azon célokkal kapcsolatban, amelyek az osztrák elnökség céljai az önhatás körébe tartozó témák esetében és ezt onnan is tudom, hogy eh, az osztrák elnökség képviselője a regi bizottságban eléggé máshogyan fogalmazott, ugyanis semmi konkrétumot nem mondott, úgyhogy én a kérdésemben eléggé konkrétan szeretnék fogalmazni. Ambiciózós célja van önnek annak érdekében, hogy a bankuniót megvalósítsák, a harmadik pilléren keresztül haladjanak tovább. Annak érdekében, hogy ne szenvedjen ez a téma további késedelmet, ezt a vitát a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás témája közösen kell megtárgyalásra kerüljön. Santino úr már mondta, hogy támogatnunk kell tovább az ESM-et, és azt európai monetáris alappá alakítsuk át. Az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy az ISM e az ISM-nek e kell az Európai Parlament felé felelősséggel tartoznia, tehát nem csak a nemzeti parlamentek felé. A költségvetéssel kapcsolatban szeretném tudni, hogy ennek pontosan mi a célja, mi Ausztria, mint tagállam álláspontja, a bizottság javaslata túlzottan bőkező-e, és csökkenteni kell -e, az Európai Parlament pedig ezzel egyáltalán nem ért egyet, ugyanis úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság javaslata már eleve nem eléggé bőkező. Hogyan lehet új elképzelést megvalósítani a saját erőforrások kapcsolatban? Mi a helyzet például az adókikerüléssel? hogyan lehet több harmonizációt megvalósítani, hogy tisztességes versenyt biztosítsunk az egyes vállalkozások között. Köszönöm. Ja, vielen Dank auch für die Fragen. Ich merke... Köszönöm szépen a kérdéseket. Úgy veszem észre, hogy még nagyon sok energia van itt még a levegőben. A harmadik pillért említette a bankunióval kapcsolatban ebben a tekintetben is gondoskodunk arról elnökségként, hogy előre mozdítsuk a vitát, de azt is kifejtettem már, hogy a tanács érdekében szükséges a 2016-os ütemtervet betartani, illetve a megfelelő ütemezést szem előtt tartani a kockázat csökkentés és kockázat megosztás tekintetében. Széles körül alapra van itt szükség, voltak nagyon pozitív tartalmi fejlődések a, az intézkedések tekintetében, Például a nem teljesítő hit, hitelek esetében is jó, alap, jó vita alapot tudtunk megvalósítani a parlamenttel való egyeztetéseink során is, és pozitívan látjuk a helyzetet abban a tekintetben, hogy lehetnek megoldások ezeken a területeken is évvégéig. Azt is kifejtettem, hogy a tanács felhatalmazásában elkezdjük a az eszmecserét a harmadik pillérről, politikai keretek között, és ez is tovább fog még lépni. A legfontosabb azonban a csökkentés kérdését befejezni. Említette az elszemet is, illetve a kormányokhoz való hozzárendelést. Nos, ebben a tekintetben is szükség van arra, hogy, a, hogy ezt a struktúrát még így tovább vigyük, azonban tanácsi szinten próbálunk tovább lépési lehetőségeket keresni az irányítási szempontok számára is. Óvatos becsléseim lennének, úgy gondolom, hogy hosszasabb vitára lesz majd itt szüksége ahhoz, hogy megtegyük a megfelelő lépéseket. Thank you, Barbara. Köszönöm szépen, Barbara Kappel. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, örülök, hogy eljött ma hozzánk. Ön nagyon konkrétan felvázolta az osztrák elnökség prioritásait, és ezek a témák minket itt a bizottságban mind-mind valóban érdekelnek is. Foglalkoztattak eddig is, és fognak is a jövőben. Bankunió például, egyik legfontosabb prioritásunk, és a 2016-ban elkezdődött roadmap folytatása, a banki csomag megvalósulása, bővülése, csökkenése vörös szálként megy végig ezen a dosszién. Az alkalmazási, végrehajtási mechanizmusok is mind foglalkoztatnak minket. Nos, az NPL a csökkentés szempontjából megfontolandó lenne. És a harmadik kockázatcsökkentés, a közös König vom SRB sogar. védőháló megteremtése. Tudjuk, hogy az elnökség már azon van, hogy megfogalmazza a közös védőháló kritériumait és az újratőkésítés feltételét és szigorú rendszerét is. Ugye König professzor úr 60 milliárd eurós csomagról beszélt, ez komoly összeg. Érdekelne, hogy a tanács ehhez hogy áll hozzá. A gazdaságpolitikai irányítás témáját és az ország specifikus ajánlásokat is fontosnak tartom. Jelenleg 11 százalékos a már egyébként javuló végrehajtási arány, mert 9% volt korábban, tehát itt biztos, hogy valamit tenni kell, mert ez így nevetséges. Például a strukturális programok, reformok végrehajtásához szükséges konkrét segítségnyújtási csomagok van. Remélem, hogy a háromoldalú egyeztetések során jó javaslatok történnek. A tőke unió és a refit továbbvitele az elnök próbálja félbeszakítani a felszorulót, aki már kétszer annyi ideje beszél, mint lett volna, lehetősége lett volna. Köszönjük szépen a kérdéseket. Nos, a bankunió témában úgy érzem, hogy jó úton vagyunk. A három oldalú egyeztetések során az alapvető önáltal is említett pontok valóban tárgyalás tárgyát képezik várhatóan lesz eredmény. A tanácson belül már azt vitatjuk, hogy egy nagy közös vonalat kéne megvalósítani. A következő hónapok során kell kijelölni a prioritásokat, és az egyes indikátorokat definiálni, hogy aztán döntésre alkalmas anyagot tegyünk a tanács elé. A nem jól teljesítő hitelek tekintetében is jól állunk, úgy tűnik. Azt kéne még tisztázni, hogy mik legyenek a célértékek, milyen formában fogalmazzuk meg őket, és az utóbbi évek trendjét, ami pozitív, hogyan tudnánk folytatni, és konkrétan számokat rendelni ezek mellé. Ami a védőhálókat illeti, még korai lenne értékelni a tanács részéről a folyamatot, a tárgyalások is zajlanak még. Egy biztos, hogy a tanács elnökségének egyik legfontosabb feladata lesz, hogy az értékeket is, ezeknek a szintjét, nivóját definiálja majd. Thank you. We are... Köszönöm szépen, 15 percünk van, úgyhogy most összecsoportosítjuk a kérdéseket. Niedermayer képviselő. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött. Nagyon örülök, hogy ilyen elkötelezett az adó ügyek témájához. Kalasz úr is említett már néhány kérdést ezzel kapcsolatban. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy az adóbizottsággal kapcsolatban mi az elnökség álláspontja, eléggé meglepett minket az, hogy a bolgár elnökség mennyire nem volt hajlandó ezt a témát megbeszélni velünk, és azt remélem, hogy az osztrák elnökség eh, kommunikál majd a parlamenttel, még akkor is, hogyha más megközelítést képvisel, úgyhogy kérem, hogy ezt erősítse meg, illetve néhány nagyon lényeges adóügyeket említett, mint például a CCTV és az esetleges HIA reform, talán egy kicsit elvont nekem ez a téma, ugyanis eddig még semmiféle látható eredményt nem láttunk. Szeretném kérni, kérdezni, hogy ezekkel a fájlokkal kapcsolatban hogyan kívánja a padhelyzetet megoldani, és hogyan kíván előrelépni ezek terén. Köszönöm. Köszönöm, Paul Tang következik. Köszönöm szépen. Um, a question also concerns a kérdésem szintén az adókra vonatkozik, röviden fogalmaznék. Nagyon egyedülálló lehetőségük van az elnökség során, hogy döntést hozzanak az adókikerüléssel kapcsolatban, és remélem, hogy nagyon pragmatikus, de erős elnökségük lesz ezzel a témával kapcsolatban egy nagyon konkrét kérdést is feltennék a kiegészítő szolgáltatásokat sújtó adóval kapcsolatban, illetve a jelentős digitális jelenléttel kapcsolatban, ahol rövid és hosszú távú megoldásra is szükség van. Az Európai Parlament a CCTP fájlal kapcsolatban már elmondta, hogy a digitális jelenlét meghatározását kell pontosítani, kiegészítve az állandó telephely jelenlegi fogalmát, a digitális szolgáltatásokat sújtó adók esetében nem lenne hitelesebb, hogyha tanás nem csupán egy rövid távú megoldást fogadna el, hanem egy hosszú távú megoldást is, amely hiteles lenne, hogy hosszú távú megoldás legyen akkor, hogyha a hosszú távú megoldás kapcsolatban megfogalmaznák az álláspontjukat. Köszönöm szépen! nagyon rövidek voltak, úgyhogy remélem most van lehetőség arra, hogy az adóval kapcsolatos kérdéseket megválaszolja. Köszönöm szépen a kérdéseket. És akkor az adóügyekre reagálnék először látom annak a lehetőségét, hogy az Ekon bizottságban is meg lehet ezeket a témákat vitatni, de ott már Karasszal is szívesen cserélek még eszmét, hogy milyen témákat témákról lehet itt még vitatkozni, más bizottságban, bizottságokban is, és megpróbálunk megoldást találni. Mm, utalt arra a zsákutcára is, ami a ami a a társasági adókra vonatkozik. Tudjuk, hogy ezen a területen lehet, van lehetőség előrelépésre, és úgy gondoltuk, hogy az elnökségi időszakunknak ez is egy fontos témája lesz, hogy kirakítsuk a, a megfelelő hozzáállást a megfelelő eredmények érdekében. És a lehetőségek idejének említése most ez a számunkra bizonyos pragmatikus megoldások előtérbe kerítését, jelen, kerülését jelenti. Az említett digitális jelenlét definíciója az nem csak európai, az, ezzel kapcsolatban európai szinten komoly munka zajlik, és az OECD szintjén is megfelelő egyeztetések zajlanak. Múlt héten volt Bécsben egy magas szintű konferencia, az OECD képviselőt is bevontunk ebbe a kérdésbe, úgyhogy próbáljuk nemzetközi szempontból ezt széleskörűen megközelíteni, azért, hogy globális megoldásokat is találjunk. Ami pedig a szolgáltatások adóztatását illeti, rem, nagyon remélem, hogy a második fél évben konszenzusra fogunk leállni ebben a kérdésben a tanács keretében, ugyanakkor óvatosan is el kell, és kell eljárnunk, annak érdekében, hogy itt az átmeneti forgalman alapuló azódás, azó, adó, azó, adózás ne váltson ki késői megoldásokat. Thank you. Sig- Köszönöm szépen, Szigfried Mudeszem. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Csak most a bevezető megjegyzéseiben beszélt a protekcionizmusról, és a kérdés az, hogy ön az osztrák elnökség alatt mit tervez ezzel kapcsolatban tenni, hogyan lehet egységes az Unió e témával kapcsolatban, és mit tervez kereskedelmi partnereinkkel folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban. A következő kérdésem pedig az eh, gazdaság és monetáris unió alakulásával kapcsolatos, különösen az euró területtel kapcsolatban, az eurozónával kapcsolatban. Ott már Karasz szavait kiegészítve tudná e pontosítani, hogy ön az ilyen fiskális kapacitással kapcsolatra, finanszírozási forrásra, mennyiségre, összegre vonatkozóan tudná e pontos világos választ adni, hogyan fogjuk ezt finanszírozni, sőt, ön mit gondol azokról az országokról, amelyek még nem tartoznak az eurozónához, azonban elkötelezettek a csatlakozás iránt, amint a kritériumokat teljesítik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Alfred Sand. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ami az önök programjában szerepel, egy eh, kicsit keményebb, mint amit eh, ön bemutatott. A banki unió tekintetében az osztrák elnökség a további kockázatcsökkentési intézkedésekre összpontosít, hiszen az ezen a területen való előrehaladás a jövőbeli kockázat eh, megosztási mechanizmusok szempontjából kiemelten fontos. Aztán pedig az LKB elnök Mario Draghi nemrégiben azt mondta, hogy a kockázat megosztás azért valósulhat meg, mert a kockázat csökkentés már megvalósult és elérte a célokat. Nincs ellentmondás a két megjegyzés között? És nem gondolja, hogy a kockázat csökkentés aláshatja a szolidaritást? A kereskedelmi feleslege, ami egyes, eurozóna országokban teremtődött meg, ehhez intézkedésekre van szükség. Az osztrák elnökség mit gondol erről? Ugyanis nagyon valószínű, hogy a Trump adminisztráció Trump kormányal kapcsolatban a kereskedelmi felesleg tekintetében intézkedésekre van szükség, és az eurozóna tagállamok szolidaritására kell támaszkodni, amelyeknek azt mondták, hogy a kockázatcsökkentés prioritás, illetve a gazdasági helyzet értékelése azt mutatja, hogy az EU gazdasági bővülése, és különösen az eurozónában folytatódik, ez jó hír, azonban ennek vannak rossz következményei. Az Eurostat adatok azt mutatják, hogy a lakás árak 4,5%-kal nőttek 2018 első negyedévével összehasonlítva. És ami a gazdasági fejlődést illeti, nincs értelme a megszorító intézkedéseket használni, ugyan a, a, miközben üdvözöljük, hogy a, a nagyvállalatok egyre nyereségesebbé válnak. Kérem fejezze be, mondja az elnök, hogyan lehet tehát az Európai Uniós irányításról elhitetni az emberekkel, hogy mellettük áll. Köszönöm szépen, hogyha na, röviden, röviden szeretne kérdést feltenni, akkor parancsoljon. Um, eine Frage noch Miniszter úr, még egy kérdés lenne a a nagyvállalatok jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatban adóügyek területén. Említette, hogy főleg két oldalú egyeztetések során szeretnék előre mozdítani ezt a dossziét. Az elnökségi programokban egyáltalán nem merül fel ez a téma, és az lenne a szokás, az általános szokás, hogy ehhez meghívnak egy tanácsi munkacsoportot. Ma itt a parlamentben, a parlament támogatja ezt a javaslatot, és ma itt a parlamentben be tudja jelenteni azt, hogy ilyen jellegű meghívást megvalósít, annak érdekében, hogy elkerülje annak a benyomásnak a keletkezését, hogy, az, hogy Ausztria álláspontja, álláspontjából kifolyólag elutasítja ezt a, ezt a megközelítést. Ja, ich, uh... Nagyon szívesen válaszolok az elhangzott kérdésekre. Először is a protekcionizmust vetették fel, illetve a közös frontot, és ezt össze, összefogom egy, a következő kérdéssel, arra is szeretnék reagálni a kereskedelmi töbletekkel kapcsolatban és a lehetséges támadásokkal kapcsolatban Amerika részéről. Említette, említették, hogy nagyon a kihívásokkal nézünk szembe, kereskedelmi háborúk alakulnak ki, amelyeket a protekcionizmusra lehet visszavezetni. És itt most az ECOFIN tanács nem tud felelősséget vállalni a kereskedelmi témákkal kapcsolatban, de természetesen aggályokkal és aggodalmakkal kísérjük figyelemmel, hogy milyen általános fejlődés és változási tendenciák vannak Európában is jó lenne arra építeni, hogy egységes frontot tudunk kialakítani, és remélem ez meg is marad. Ez az egységesség és remélem azt is, hogy a közös álláspontot európai szinten tudjuk stabilizálni. Ami pedig a költségvetési kapacitás alapjára vonatkozott, itt is prioritásokat szeretnénk előtérbe állítani, és komoly kapacitási alapokat látunk. Szeretnénk a vitáink során ezen a téren is első lépéseket tenni, illetve tovább vinni a, a, az ügyeket, és, a, és a, ehhez csatlakozva pedig azt tudnám még hozzáfűzni, hogy Németország és Franciaország javaslata a stabilitás tekintetében és támogatást kell, hogy élvezzen. Ezen ezt még tanácsi szinten egyeztetni kell, meg kell érteni azt is, hogy ezek a kapacitással kapcsolatos témák milyen mélységben számítanak. Ami a bankuniót illeti, még egyszer megerősítettem, hogy a szolidaritás témája témáját is megszólítjuk ebben az összefüggésben. Pozitívnak látom itt a, a lefolytatott vitát. Szükség van a szolidaritásra, a második pillér megvalósításához, a kockázatok csökkentése tekintetében. Említettem azt is, hogy pozitív tendenciák vannak itt európai szinten, egyes területeken, ami az egyes indikátorok alakulását illeti. Ezen túlmenően viszont van arra igény, hogy tisztázzuk, hogy ezek az indikátorok, ezeket az indikátorokat hogyan is használjuk, de ebben az összefüggésben erre is kell utalnom, hogy ez, hogy az elnökség megközelítéséből osztrák álláspontot nem alakul, alakítunk ki, nem ez a célunk, hanem közvetítőként látjuk a szerepünket, szeretnénk közvetíteni a különböző uniós tagállamok között az adott témákban, illetve a parlamenttel is előre mozdítjuk az eszmecsere folytatását. Ami pedig az országok szerinti megközelítést illeti, itt nem a mi álláspontunk továbbfejlesztéséről van szó, hanem azon dolgozunk, hogy közös álláspontot tudjunk kialakítani, és ezt megtartani az országok szerinti megközelítésnél, az európai megközelítésen túl az OECD vélemények is fontosak, globális partnerekkel együtt kell működnünk ebben a kérdésben, és erre is oda fogunk figyelni, annak érdekében, hogy meglegyen a lehetősége annak, hogy, hogy akár az adat további intézkedéseket is felőre mozítsuk. Will you invite to a work... Meghívják majd a tanácsi ülésekre az érintetteket. Az utolsó munkacsoporti ülésünkön júniusban a már elért eredményekre építve gondolkodtunk tovább, és jövőben is ezt fogjuk tenni. Köszönöm szépen! Nagyon hasznos volt ez a mai eszmecsere. Főleg az derült ki, hogy még sok teendőnk van. És az, hogy bizonyos dolgokat sürgősen kellene elérni. Nagyra értékeljük a konstruktív hozzáállását mindenkinek, az osztrák elnökség eltökéltségét, de akkor most lássuk is az eredményeket. Nekem jobban tetszett a szóbeli verzió, mint az írott, ha szabad ezt a személyes megjegyzést tennem. A 2016-os roadmaphez képest jó, hogy megvan ez a párhuzamosság, mindkét vonal, és az, hogy önök konstruktívan akarnak a tagállamokkal együttműködni, és Ha védőhárat akarunk és nem programot, akkor viszont megfelelő feltételrendszert kell hozzá kidolgozni. Ugye a 8%-os érték és a incredible otherwise they cannot sign on, on Sunday basically the a szanálási terv vonatkozásában meg kell fontolni ezeket a feltételeket, és most már konkrét emberekhez lesz köthető a döntéshozás, ezeknek pedig megfelelő eszköz kell a kezébe adni. The communication on the SSM on the additional measures on stock, which I think are positive because they're